Guten Morgen, meine Damen und Jó reggelt kívánok mindenkinek, kedves kollégák! Szeretném pontosan kezdeni, bár ugyan nem vagyunk még olyan sokan, de annyira sok rendi pontunk van, úgyhogy nagyon fontos, hogy hatékonyak legyünk. Rögtön az elején elmondanám, még akkor is, hogy csak kevesen hallják, hogy minden napirendi pontra gyakorlatilag 20 percünk van. Úgyhogy sietnünk kell, úgy 20 percet tudok adni, minden napirendi pontra nagyon oda fogok erre figyelni, mert különben, ha nem így teszünk, akkor még szombaton is itt ülünk azt gondolom, hogy senki nem szeretne olyan sokáig itt ülni. Egyes napirendi pontok megváltoztak, legalábbis a napirendben elfoglalt helyük. Ezt kiosztottuk. Egyes kollégák azt kérték, hogy tegyük át a napi rendi pontjukat, mert később jönnek, előbb mennek, stb. Úgyhogy azt gondolom, hogy erre nem kell külön kitérni. A napi rendet a módosított formában elfogadjuk. Úgy látom legalábbis, hogy nincsen ellenvetés. A közleményeimet elmondtam a november 23-ai, november 9-10-ei, december 2 másik a harmadikai jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak, nem látok itt sem hatalmas ellenkezést. Úgyhogy ezzel kezdhetjük a vitát, és ha jól látom, az első napi rendi pont tulajdonképpen, mármint az első érdemi napi rendi pont, közös balti tengeri kutatási és fejlesztési program Ek asszony egyrészt itt van, másrészt ő a felelős, úgyhogy meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A balti eh, tenger az eh, világén egyik legnagyobb brakvize, és nagyon nagy eh, hatása van a környező országokra. Az ökoszisztémája a Balti-tenger ökoszisztémájára nagyon sok tényező van hatással, különböző negatív tényezők, szennyezés, az eutrofikáció, a közlekedés, stb. És ez a Balti-tenger nagyon gyenge állapotához vezet, és veszélyezteti a balti tengeri térségben a fennmaradást. Az emberek egészségére és hatással vannak ezek a tényezők a regionális fejlődésre a balti tenger környékén, a halászatra, a turizmusra, stb. A balti tenger védelme a balti tengeri országok összefogásával már nagyon régi történelemre tekint vissza. Már 74-ben hét balti tengeri ország aláírta a Helsinki egyezményt, és ez volt az első alkalom arra, hogy egy tenger legyen egy egyezménynek egyetlen témája. Itt az ökoszisztémán alapuló menedzsment, a fenntarthatóság, a fenntartható balti tenger rendszerének fenntartható mm, menedzselése, használata, kezelése a e, forró kockán. A Ha megnézzük a balti tengeri e, térséget, akkor látjuk, hogy ez nagyon nagy hatással van e, a környező országok e, vízrendszerére általában az Európai Unió belső tengere tulajdonképpen, tehát csak Európai Uniós térségek határolják a Balti tengert néhány éve, úgyhogy ezért külön fontos az, hogy a fenntartható fejlődésére európai stratégiát dolgozzunk ki. Nagyon sok kutatási tevékenység folyik a Balti tengeri térségben, azonban ezeknek nagy része nem koordinált, fragmentált, és a meglévő nemzeti, regionális, helyi szinten meglévő korlátozott kutatási lehetőségekre alapul alakul ez a kutatási tevékenység, úgyhogy nagyon fontos a közös regionális kutatási cselekvési terv. Annak érdekében, hogy a balti tengeri országok kutatói közösségei koordinációja megvalósuljon. Nyolc Dánia, Észtország, Finnország, Németország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Svédország, ez a nyolc ország együtt működik, és közös balti tengeri kutatási programot kezdeményeztek ezek az országok. A a szerződés 169-es cikke alapján a közösség ebben részt vesz, és ez a nemzeti kutatási programokat arra szólítja föl, hogy egy közös kutatási programot hozzanak létre, különös tekintettel a balti tengeri stratégia kutatási és környezetvédelmi pontjainak támogatására. A tengeri stratégia és a balti tengeri keret határozat, vagy keret megállapodás tárgya volt ez. A célunk az, hogy segítsük a területes strukturálódását. A 169-es pont alapján további programok következnek, és ezzel meg, akadály, meg szüntetjük az akadályokat a résztvevő országok között. Tudjuk, hogy ez nem egyszerű, mindannyian tudjuk, de nagyon fontos. Emellett Természetesen lehetőséget kap az Orosz Föderáció is a részvételre, hiszen Oroszország nagyon fontos és nagyon nagy szennyezője a tenger medencének. Ahogy tud, már elmondtam, a bónuszprogram a 169-es cikken alapul, és ez a közösségi kutatási programok részvételét le, teszi lehetővé. Ide tartozik a program végrehajtására létrehozott struktúrák kialakítása is. Emellett a bónusz céljai koherensek a hetedik kutatási keretprogrammal és a kutatási együttműködéssel, és ezek is a fenntartható fejlődéshez járulnak hozzá. És a környezetvédelmi kutatás specifikus céljait tűzik zászlajukra. A bónusz kutatási céljai gazdasági szempontból is fontosak. Helsinki-ben, Finnországban jött létre egy testület bónuszkutatási programon belül. A közösség 50 millió eurós támogatást ígért meg a 7 éves időtartamra a bónuszprogramnak. Azt gondolom, hogy meg kell próbálnunk elérni azt, hogy egyszerű, gyors és hatékony program legyen ez, és kerüljük el a szükségtelen terheket és um, bürokráciát. Nem gondolom, hogy új, új bürokratikus intézkedéseket kellene bevezetni, és sokkal inkább ennek az ellentéte igaz. Azt hiszem, hogy ezzel mindenki egyetért. Össze volt egy meghallgatás, ahol az összes egyetem és intézet, intézmény, amely részt vett ezen a meghallgatáson, eh, elmondta, hogy eh, milyen problémák merülnek fel a bürokráciával kapcsolatban. Az Európai Bizottság javaslata a eh, közösség részvételére vonatkozóan az Európai Parlamentben is visszhangra talált, és a, ennek a programnak a végrehajtásáról vitáztunk. Hogyha ezt megfelelően hajtjuk végre, akkor más regionális kutatási programoknak példái lehetünk. A mediterrán régió, az északi tenger és a Duna térség szempontjából. Tehát azt hiszem, hogy mintát adhatunk a regionális együttműködéshez, és ezért fontos a, ez a program, ezért is. Vannak problémák, amelyekre ki kell térnünk, és ezek felvetődtek már az Európai Bizottságban és a Tanácsban is. Az egyik a két fázisos struktúra. Az Európai Bizottság javaslatában két ö, különböző fázisban kell ezt implementálni, ezt a programban. E, ezt a programot. Ezt a ez egy kétlépéses procedúra, és az Európai Bizottság szeretné ezt a kutatásban bevezetni. Az első a stratégiai fázis, ez két évig tartana, és ebben megfelelő konzultációkra, kutatócsoportok létrehozására van szükség, kutatási agenda létrehozására, és a kutatási modalitások meghatározására. Ez öt évre ez öt év lehet a második, vagy öt évre kihossz, meghosszabbítható, tehát a második fázis. Ez alatt maximum három közös kiírás, pályázati kiírás lesz a bónuszprogramból, amelyek a kezdeményezés eredeti célkitűzéseit célozzák. Azt hiszem, hogy a kutatás és az együttműködés hosszú történetre, történelemre tekinthet vissza. Itt a hálózatok, az alkalm, a finanszírozás és egyéb témák már felmerültek. Ezt az új kétfázisos javaslatot szerintem meg kell vitatnunk, és várom az önök véleményét a témában. Az előkészületek alatt a finanszírozás az EEIG kerül végrehajtásra a kétfázisos struktúrának köszönhetően. Különböző interpretációk születtek az elfogadott elvvel kapcsolatban, úgyhogy erről beszélnünk kell. Az első fázis után az Európai Bizottság értékeli a kezdeményezés érettségét, és ennek az, az eredménynek a figyelembevételével dönt az EIG folytatásáról. Ez a döntés nem arról fog szólni, hogy folytatódjon vagy ne folytatódjon a program, mert biztosak vagyunk benne, hogy a bónusz le kell folytatni. Tehát az értékelés lényege az, hogy megvizsgáljuk, hogy a struktúra hatékony, nem pedig arról kell dönteni, hogy megkezdjük vagy befejezzük a programot. Mert különben el, különben megszakad a kutatóknak a részvétele és munkája, és nem vesztegethetünk időt. Nagyon fontos téma az, hogy hogyan finanszírozzuk ezt a programot, és itt a közös fazékrendszert használjuk, vagy közös borítékrendszert. Mindenkinek, minden tagállamnak joga van hozzájárulni ehhez a közös alaphoz. Tudjuk, hogy a különböző tagállamoknak különböző lehetőségeik vannak, különbözőképpen lehet hozzájárulni, lehet hozzájárulás pénz, infrastruktúra, lehet munkaerő, hely, ingatlan, vagy hely, helyek rendelkezésre bocsátása, stb. A közösségi szempontból előnyös ez a módszer, és a jövőben így akarjuk a projekteket lefolytatni. Persze lehet, hogy egyes tagállamokban ez alkotmányos problémákat vethet fel. Nem várhatunk azonban, hogy egy ilyen fontos kutatási program egyes tagállamokban alkotmánymódosítást ez, ennek érdekében egyes országokban alkotmánymódosítást módosítást hajtsanak végre. Ezért egy virtuális, közös alappal kell megkezdenünk a munkát, és ebbe lehet hozzájárulni olyan módon, ami megeng- ahogy azt megengedi a tagállamok jogrendje. valamilyen megoldást találnunk kell, végrehajtható megoldást kell találnunk, és el kell kerülnünk a jogi problémákat. Persze a közösségi célokat emellett meg kell óvnunk. Ezzel be is fejezném, és várom a kollégák véleményét, hiszen ez a projekt nagyon fontos projekt egyrészt, megvizsgálva ennek a tartalmát és a céljait, de a formáját is, hiszen további regionális együttműködések példája lehet, mintája lehet. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Hírek úr, a szó. E, dziękuję bardzo. E, jest, e, dyskutujemy na pewno bardzo ważnym... Köszönöm szépen. Itt most egy nagyon fontos projektről beszélünk, az Európai Bizottság nagyon fontos projektjéről. Egyáltalán mi a Balti tenger? Hogyan határozzuk ezt meg? A Balti tenger olyan tenger, amely csak egy kicsit sós. Tulajdonképpen nem igazán tekinthetjük már ezt sós vízű tengernek. Gyakran előfordult az is, hogy, hogy a tenger befagyott, a tenger vize befagyott. És nagy antropomorf antropomorfológiai tevékenység megállapítására került sor. A tenger befolyási területein exogén jelenségek is megfigyelhetők voltak, ezért a 3C variáció a legjobb itt. Emlékeztethetek arra, hogy az Odera és a víztula nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy mi kerül a tengerbe. Nyolc ország veszi körül, a nyolc Európai Uniós ország veszi körül a tengert, de emellett Oroszország nagy szennyezője a tengernek, 90%-ban Európai Uniós tengerről van szó. Na most, ami ö, ö, Oroszországot illeti, El van maradva. Oroszország szeretne egy csővezetéket építeni. Ez a beruházás, ez már elhatározásra került, illetve Európa szeretne egy csővezeteket, csővezetéket építeni, és Oroszország játszana ebbe fontos szerepet, tehát az orosz-EU-s együttműködést is figyelembe kell venni. Ami a projektet és ennek a projektnek a finanszírozását illeti, négy megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban ami a valódi közös fazék módszert, vagy a közös alapmódszert illeti, a hetedik kutatási keretprogramból ismerjük a bürokráciát, <clears throat> és azt is, hogy ez nagy mm, halasztásokra, nagy, a programoknak az elhúzódására ad okot. És azt is tudjuk, hogy nem, nem tudják megfelelően a programok kihasználni ezeket a közös finanszírozási alapokat. Ezért mi egy átmeneti időre, egy időre kevert finanszírozást, vagy virtuális közös alapot javasolunk. Ez az első megjegyzésem. A második megjegyzésem a két fázisra vonatkozik. Az első fázis az elemzés és a döntés fázisa. Azonban azt is tervezik, hogy még egy további elemzést kell végrehajtani, az úgynevezett mérföldkő elemzést. Mire e, alapszik ez? Ez is tulajdonképpen meghosszabbítja a e, programot, és sok tovább fog tartani, míg a második megvalósítási fázisra átérhetünk. Emellett hozzá kell tennem azt is, hogy már korábban is voltak hasonló projektek Ez KKV-k részvételét illette, a metodológiát illette, stb. Tehát jó lenne, hogyha az egész dokumentációt itt is hasonlóan állítanánk össze. Tehát ez mindenképpen könnyíteni a munkát. A negyedik megjegyzésem a következő. Az a javaslat, amely a arra vonatkozott, hogy az egyes országok hozzájárulásaként elismerhetőek lennének az infrastruktúrák is. Nos, hát ez a javaslat egyrészt nagyon részletes, nagyon, másrészt nagyon, rész, nagyon jó. Az én véleményem szerint erről az infrastruktúra hozzájárulásról azonban még beszélnünk kellene. Az Európai Bizottságnak az be kellene mutatni az bónusz 191-es programot. Köszönöm szépen, Bácsi Tűz úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban az a helyzet, hogy szeretném kifejezni örömömet azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság nagy figyelmet tulajdonít a balti tengernek. És ezzel a projekttel természetesen <clears throat> az egész régióban javul a helyzet. Emellett szeretnék gratulálni Eck asszonynak, kiváló munkát végzett, és nagyon fontos anyagot készített azt gondolom, hogy ez az anyag a jövőben is eh, nagyon jól hasznosítható lesz. És végrehajtható, megvalósítható. Néhány megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban. Először is a két fázissal kapcsolatban. Valóban furcsa az, hogy ez a projekt ennyire szigorúan két fázisra ö, osztódik. Hogyha a független szakértőkről beszélünk, és a független szakértők elemzéséről beszélünk, azt gondolom, hogy ez az ütemterv túlságosan szigorú. Szerintem elegendő lenne, hogyha a tagállamok közösen, tehát egy közös kutatási programot <clears throat> tárgyalnának meg, és később, egy későbbi megvalósítási fázisban a tagállamok szakértőkkel vagy egymással megvitathatnák ezt a közös programot. Ez oda vezetne, hogy sok tagállam párhuzamosan megvalósíthatná ezt a kutatási programot. A második megjegyzésem a közös finanszírozási fazékkal kapcsolatban. Nem akarom megismételni azt, amit a kollégám már elmondott, ezek a pénzügyi hozzájárulások, amelyek a közös alapba kerülnek, ezek nagyon sok probléma megoldásához vezethetnek, de másik oldalon azonban nagyon sok jogi probléma merülhet föl ezzel a módszerrel egyes tagállamokban. És gyakorlatilag lehetetlen pénzeket bármire utalni. Úgy, hogyha nem ismerjük a pénzek célját, az gyakorlatilag lehetetlen lesz a pénzt eh, átutalni. Ez eh, nem lesz pozitív hatással a projektre. Remélem, hogy az Európai Bizottság figyelembe veszi ezeket a megjegyzéseket, és úgy dolgozza ki ezt a stratégiát, hogy ez minél gyorsabban megvalósítható legyen. Köszönöm szépen, Nisztároly úr következik. We hebben vandaag de eerste Ma folytatjuk az első eszmecserét ezzel az anyaggal kapcsolatban. Néhány ötletet felvehetünk az architektúráról és egyebekről, ezt közvetően pedig majd konkrétabbá válnak a dolgok. Nagyon elégedett vagyok hogy megközelítésével, és én arra hajlanék, hogy a két fázist válasszuk. Mindjárt el is magyarázom miért mert a kutatás tekintetében, hogyha nem jó az architektúra, akkor a későbbiekben nagyon nehéz kötelezettséget vállalni, és akkor a kutatás függőben marad, és nem fogjuk tudni megoldani a nagyon specifikus problémákat. Nem elegendő egyszerűen alapkutatást végezni világméretekben, éppen ez a, hanem a Balti-tenger problematikáját kell megoldani. Ezért hangsúlyozom nagyon ezt az első szakaszt, az első fázist. Van egy nagy fazék, utána szét abból osztunk, de mindig ugyanúgy men- kell, hogy menjenek a dolgok. Én úgy gondolom, hogy e- itten a legfontosabb, és a haba tortán a balti tenger esetében az lenne, hogyha lennének beruházási programok és közös megvalósítás ágazatonként, és egyéb költségvetések is, hogyha rendelkezésre állnának a közös finanszírozáshoz. Mert itt beszélünk erről arról, de ezek mind a regionális politikákhoz és a beruházásokhoz kapcsolódnak, úgy, ahogy ezt Kierek úr is elmondta. Jó lenne, hogyha a ö, mikrofonba beszélne az előadó, mert nem hallják a tolmácsok. Tehát ez a, költség, ez a vállalás nagyon fontos, és hangsúlyozom ismételten. Jó, hogyha inkább hosszabban beszélünk, azért, hogy pontosan meghatározzuk, hogy hogyan foglaljuk keretbe ezt, és utána mindenki akkor mehet a maga útján. Én egyetértek a két fázissal, és ezt nagyon hangsúlyoznám. Az eredmény, a következményei a megvalósítási szakaszban jelen kell, hogy legyenek, és én óvnék attól, hogy túl nagy lépésekkel haladjunk, nagy elhatározások és kevés megvalósítás. Én szerintem ez lenne a bölcs megközelítés. És aztán majd végén részletesebben visszatérhetünk a szabályozáshoz, és akkor még lehet majd erre reagálni. Teljes mértékben egyetértek abban, hogy a Balti-tenger egy olyan térség, ami példaértékűvé válhat. A parlament ezzel kapcsolatban már Eh, állást foglalt, és szerintem nagyon fontos, hogy eh, azt lássuk, hogy az Európai Unióból kiindulva hogyan lehet eh, különböző kutatásokat, innovációt, szabályozást végrehajtani, és mindezt különböző fejlesztések érdekében, ökológia, közlekedés, gazdaság a térségben. És hogy lehet ezt egy régióban megvalósítani? És ez a későbbiekben példaértékű lehet. De lehet arra is példa, amiről sokat beszélünk, csak keveset teszünk. Hát ezt az utóbbit el kellene kerülni. Én biztos vagyok, hogy ennek lesznek következményei. És hogyha be akarjuk vonni Oroszországot is egy ilyen programba, hát miért ne? E, Oroszországnak is szerintem az érdeke, és más e, egyezményekben is ezt támogathatnánk. Még egy valaki jelentkezett a bizottság részéről, Matyi úr. <coughs> Merci, Monsieur Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Én először is szeretnék köszöntet mondani a jelentés készítőjének a bónuszprogramról, illetve a javaslatra, javaslatért. Hangsúlyozni szeretném, hogy az Európai Bizottság természetesen nagyon támogatja ezt a javaslatot, ezt eh, méreható elemzés alá vetettük, és eh, egy folyamatos munka folyik ezen a területen két éve, ezt a munkát közösen végeztük a Bónusz Konzorciummal, amely Helsinki-ben található. Az Európai Bizottság nagyon sokat gondolkodott azon, hogy hogyan lehet ezt a javaslatot előterjeszteni, és különösen szeretném itt kiemelni a stratégiai fontosságát az első fázisnak, amelyik a stratégiai fázis. Ez teszi majd lehetővé, hogy a résztvevőkkel együtt kifejleszünk egy kutatási programot, egy stratégiai kutatási programot, aminek a célja az lenne, hogy az európai politikákat támogassa. Csatlakozom azokhoz is, akik azt mondták, hogy amennyiben a bónuszprogram fontos a balti térségnek, ugyanakkor nagyon fontos a az európai kutatási térség kialakítása szempontjából is. Tehát ez egy olyan példa, amit remélem legalábbis, hogy a jövőben is szolgálni fog bennünket. Természetesen ami a közös fazekat, vagy amit annak nevezünk illeti, tudják, hogy ez egy elemzésnek az eredménye, a 169-es cikknek különböző pontjait elemeztük, és itt a Van Wenzer jelentésre gondolok, amelyet az Európai Parlament már megkapott, és a bizottság természetesen nagyon odafigyelt a Van Wenzel jelentés következtetéseinek, és ezért javasoltuk a program megvalósítását ezzel a közös fazékkal. Ez a legegyszerűbb és leggyorsabb módja annak, hogy ezt a programot végrehajtsuk. Köszönöm, elnök úr! Danke sehr, Monsieur Audi. Audi úr, egy percben. Egyszerűen figyelnünk kell az órára is. Csak nagyon röviden. Ahogy a tagállamok jogával foglalkoznak, és az ilyen jellegű közösségi politikákkal, ugye összehallósítás történt a mediterrán térséggel, amelyik a világ egyik legszennyezettebb tengere, és volt egy nagy vita, és először ugye csak arról volt szó, hogy a ö, ö, partmenti országok vesznek részt, végül az egész ö, unió részt vett az Euromediterrán programba. Itt össz, összehasonlításokat teszünk, akkor feltehetjük azt a kérdést, hogy mi a szerepük a tagállamoknak, és vajon a, ezeknek a térségeknek a ö, parti államait kell venni, vagy az egész uniót? Én egy noch mal Az elnökség, a tanács is hozzá szeretne szólni? Önöki a szó. Nobody wants. No. Nobody wants. Senki nem kéri a szót. Köszönöm mindenkinek az értékes hozzászólásokat ehhez a vitához. Először is, ami Oroszországot illeti, valamennyien elismerjük, hogy rendkívül fontos szerepe van Oroszországnak nem csak a földrajzi elhelyezkedése miatt, lévén, hogy ez az egyik állam, amelyik a balti tenger partjain fekszik, hanem nagyon sok szennyezés is Oroszországból származik, és eh, ez jelentős. A másik pedig, hogy Oroszországnak ez a területe, ahova nagyon sok energiát exportál, nem csak gázt, hanem nagyon jelentős a az orosz flottának a tevékenysége is ezen a területen, különböző gyakorlóhajók is jelen vannak a balti tengeren de hát itt Oroszországnak is van lehetősége, hogy bekapcsolódjon kutatásba, struktúra alakításba és finanszírozásba, és szerintünk ez nagyon jó. Ez egy közös kérdés, ezt meghatároztuk, és ez nagyon fontos. És fontos, hogy ezt meg is valósítsuk. Három ö, formális projekt van a 169-es cikk értelmében. Az egyik az a ö, élettér, a, a meteorológiai ö, vá, ö, mérések, és azt látjuk, hogy a bizottságnak a javaslata egy más struktúrát követ, négy projektet tartalmaz, nagyobb, több területet is figyelembe vesz, és sokkal nehezebben megvalósítható. Talán ezért lenne jó végig gondolni a stratégiát, azt, hogy az együttműködést hogyan kell kialakítani, annak érdekében, hogy elérjük a célunkat, amit a bónusz 169-esben megfogalmaztunk. A másik dolog, hogyha a jelenlegi helyzetet vizsgáljuk az egyes országok és a regionális szem, fejlődés szempontjából, különösen, hogyha az új tagállamokat vesszük, akkor ezeknek nagyon szükségük van a gazdasági fejlődésre is, és a terület megtisztítására. A tengerfenék a balti tenger esetében egyre nagyobb mértékben elhal, és ez önmagában probléma. A halászatnak is probléma, ott nagyon, tehát tulajdonképpen egy brakvíz, víz, egyedülálló, nehéz helyzet ez, és azok, akik a Balti-tenger mentén élnek, azoknak szükségük van valamilyen javulásra ahhoz, hogy egészségesek lehessenek, ja, megemelkedjen a várható élettartamok, a regionális gazdaság fejlődjön, és végezetül a környezetvédelmi kérdések is megoldódjanak. Nagyon sok minden függ attól, hogy mi történik a Balti-tenger vízrendszerében. Szerintem ez egy égető kérdés. Természetesen az is nagyon fontos, hogy megfelelően járjunk el gyakorlati szempontból, és hatékonyan használjuk fel a forrásokat. Úgy, ahogy a parlament is említette, ez az európai kutatási térségnek az egyik része, és ez példa lehet a jövőre. Az elnökség át fogja tekinteni az ütemezést, és én azt fogom majd kérni, hogy legyen megbeszélésünk valószínűleg Strasbourgban az árnyék jelentéskészítőkkel, amikor már a szöveg, illetve a jelentés eh, majd el, eh, jövő hét pénteken elküldjük eh, fordításra az anyagot, tehát nagyon kevés az időnk, és hogyha meg tudunk állapodni egy jó szövegbe, amit én nagyon remélek, az önök együttműködése, akkor júniusban, de legkésőbb júliusban szavazhatnánk is róla, hogyha ö, figyelembe vesszük a balti tenger igényeit. Köszönöm, kedves kolléganő, a legfontosabbakat elmondtam. Még hozzátennék valamit, tegnap a spanyol elnökséggel tárgyaltam és arra kértek engem, hogy minden taglalt dossziét lehetőség szerint első olvasatos eljárásban fogadjuk el. Úgy gondolom, hogy ezt meg kell vizsgálni, hiszen létezik a normális eljárás, az első olvasatos eljárás, a különleges, gyors eljárás. Úgy hiszem, hogy ezt kell figyelembe vegyük. Ha szorít a cipő, akkor rugalmasak vagyunk, de fontos, hogy elegendő időnk legyen a dokumentumok vizsgálatára. A bizottságnak elegendő idő szokott lenni előkészíteni a dokumentumokat, hát nekünk is időre van szükségünk. Köszönöm szépen! Ezzel ezt a napirendi pontot lezárhatjuk. Arra szeretnék utalni, hogy így, ha így folytatjuk a munkát, akkor két-három jelentésre nem jut idő. Hiszen 20 helyett 40 percet fordítottunk ennek a kérdésnek a taglalására. Következő kérdés az Európai Szatellit Navigációs Program félidős áttekintése. Remek kollega a jelentéstevő, ővé a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Fantasztikus lehetőségünk van arra, hogy a Balti tengertől egyből az űrbe katapultáljuk magunkat, de remélem, hogy vissza is találunk majd az űrből. Miről is van szó? A szatellit navigációs program, a műholdas navigációs program alkalmazásáról a föld gazdálkodásának támogatása érdekében. Jelentésem több aspektusból áll, és én a legfontosabbakra szeretnék koncentrálni. A jelentés beleilleszkedik a dokumentumok körébe, különösen a Glante és Rosenowski kollégák által végzett jelentésekre, az ő jelentésük következtetései pedig a mi jelentésünkben is lecsapódnak, majd megjelennek, majd örülök annak, hogy a két jelentéstevővel jó együttműködésre tekinthetek vissza, és úgy hiszem, hogy ők is részt vesznek majd az én dokumentumom kidolgozásában. Fontos ez azért, hogy a véleménycserét folyamatosan fenntartsuk. Ezt a jelentést nagyon fontosnak tartom, nem csak az Európai Parlament munkája szempontjából, hanem az Európai Unió tevékenysége szempontjából. A műholdos navigációs programok a leg becsvágyobb programok közé tartoznak, és persze ezek ellentmondásosak is, hiszen roppant költségesek. Most pedig a következőt kell megvizsgálni. Képesek vagyunk-e az Európai Unió polgárai számára bebizonyítani, hogy a projektek, ket, ki tudjuk dolgozni, ki tudjuk alakítani, és végre is tudjuk hajtani. A műholdas navigációs programok jelentősége az Európai Unió számára nagyon nagy, ezért különös felelősség hárul ránk az Európai Parlament képviselőire. Vannak olyan kérdések is, amelyek kevésbé filozófikus természetűek, többek között a pénzügyi kérdések. Felmerül a kérdés, hogy hogyan finanszírozzuk a jövőben e projekteket a finanszírozást fenn kell tartanunk azért, hogy ezt elérjük. Hogy a projektek működhessenek. Jelenlegi információink alapján a költségeket folyamatosan ellenőrzik, még a műhold kilövések költségeire is vonatkozik ez. Itt a ágazat és a köz pénz együtt próbál valamit megvalósítani, mind a közbeszerzés területére kiterjed ez, mind pedig a nemzetközi együttműködés számára feladatokat fogalmaz meg ez a projekt. A nem EU országokkal és a más földrészeken lévő országokkal is együtt kell működnünk. Talán hasznos volna, hogyha tudnánk azt is, hogy a többi program Kínában, Oroszországban vagy az Egyesült Államokban milyen állapotban van, mindazonáltal az európai ipar helyzetét javítanunk kell a programmal. Nem lesz ez egy egyszerű út. Jól tudjuk, hogy a Galileo és a Galileo szolgáltatásai azt jelentik, a Galileóval az a probléma, hogy a háló, az műholdak hálózata még nem került kiépítésre. A szolgáltatások is egyre drágábbak a Galileóval összefüggő szolgáltatások, különösen a műholdak kilövése egyre drágább. Kapacitásaink korlátozottak, és a késedelem miatt a beszállítók árprésbe helyeznek bennünket. Mindebből látható, hogy nagyon fontos, hogy ne csak félidős áttekintést folytassunk a programról, hanem a műholdos navigációs programok 2013 utáni perspektívájával is foglalkozzunk. Nem csak az üzemeltetési oldalról, hanem a pénzügyi oldalról is meg kell vizsgálni ezeket a kérdéseket, hiszen itt az Európai Unió egy eh, magas presztízsű projektjéről van szó. Köszönöm szépen az együttműködésüket már előre is. Köszönöm szépen. Brezina kollega kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tento evropský én is csak úgy, mint a jelentés készítője, azt szeretném elmondani, hogy ez az európai projekt nagyon nagy jelentőségű. igazán innová- igaz innovációs forrás lesz, és tudományos felfedezések forrása is. Feltétlenül olyan szolgáltatásokat kell adni, amik hozzáadott értéket jelentenek ebben a nagyon komplex programban annyira fontos ez, hogy az Európai Parlamentnek nagyon oda kell figyelnie ezek eh, navigációs rendszereknek az összességére, és fontos, hogy a parlament jó tájékoztatást kapjon ezen rendszereknek a eh, megvalósulásáról. Mindenképpen el kell kerülni a bonyodalmakat, mint amilyen eh, volt a Galileo projektnek az elején mert abban az is időben egy teljes összeomlása volt az érintett vállalatnak, késedelmeket szenvedett emiatt a projekt, és a különböző szakaszokat gondosan eh, elő kell készíteni, és a parlamentnek nyomon kell követnie lehetséges, hogy adott esetben a politikai intézményeknek, hogy a parlamentnek is be kell majd avatkoznia. Én arból indulok ki, hogy ez a jelentés nagyon jó kezekben van, mert a jelentés készítő talán az egyetlen ebben a teremben, akinek igazán volt módja hogy már használja ezt a rendszert, és az űrt áttekintse így módon. Nagyon jól ismeri ezt a kérdést, és amennyire lehet, én szeretném segíteni a munkáját. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hollasszony. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, szerintem valamennyien értjük, hogy a Galileónak alapvetően fontos a szerepe, mert szolgáltatást nyújt egész Európának, valamennyiünknek, és függetlenül a kontinens műholdas rendszerétől. Ezért nem meglepő, hogy ezt mi nagyra értékeljük. De úgy gondolom, hogy fontos, hogy egy bizonyos távolságról szemléljük, és ne vakon támogassuk a Galileót, még akkor sem, hogyha politikailag ez esetleg európaiaknak nagyon fontos. Néhány kérdéssel szeretnék foglalkozni, ami felvetődött a különböző meghallga- a, a biztosi meghallgatásokon. A biztos jelölt Tajani úr azt mondta, hogy ő kevés érzi magát egyedül ezekkel a problémákkal. Két kérdés van, illetve sok kérdés van, de én kettővel szeretnék foglalkozni mert érdekelne az is, hogy esetleg a jelentős készítőnek vannak ötletei ezekkel kapcsolatban. Mi a helyzet Kínával, amely gyakorlatilag jelenleg blokkolja, blokkolja azt a spektrumot, amin a műholdak működni fognak, és egyáltalán nem mutat semmi megoldási lehetőséget. Tajani úr azt mondta, hogy Kínával folynak tárgyalások, és eh, Barroso úr írt Kínának, eh, de továbbra is elismerte, hogy vannak még harmonizációs problémák. Eh, szeretném tudni, hogy Remek úr mit gondol, mit kellene tennünk, mert ez kezd politikai zsákutcává válni, és jelenleg itt tartunk. A második dolog, hogy ott van a költségek kérdése. A bizottság elismerte, hogy a jelenlegi nettó költség az európai ö, költségvetésnek 550 millió lesz évente, és úgy néz ki, hogy ez egy nagyon nehéz álláspozíció, mert a teljes üzemeltetési kapacitásokat már nagyjából kihasználtuk. Ah, tehát ahhoz, hogy a hiányokat finanszírozzuk, ez gond lesz. Tehát itt azért jelenleg kell fizetnünk a jövőért. És mit fogunk tenni abban az esetben, hogyha azt tapasztaljuk, hogy a Galileónak a költségei egyszerűen kezelhetetlenül elszaladnak? Nagyon szeretném tudni, hogy Remek úr mit gondol erről. Ez egy olyan kérdés, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell. Köszönöm. Danke sehr, Herzog. Köszönöm szépen, Herzog Edith következik. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz. Az előző európai parlamenti ciklusban minden parlamenti párt és minden parlamenti bizottság mind, nagyon sokat és mindent megtett azért, hogy a Galileo fönnmaradjon és bekerüljön az európai költségvetésbe. Ezért ez nekünk egy nagyon fontos projekt, úgy gondoljuk, hogy az állampolgároknak is nagyon sok előnyel bír. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a pénzügyi tervezése ne szaladjon el, ezért minél pontosabban kell látnunk a félidős áttekintés során, hogy ne kockáztassunk egyfelől, ne szaladjunk ki, és hogy ne, ne kelljen megállnunk. Ne felejtsük el, hogy nagyon nagy áldozatokat hoztunk ezért a projektért. Ahhoz, hogy a Galileo ebben a formában fönt maradjon, ahhoz le kellett mondanunk a tartalmi kutatások egy nagyon nagy eh, részéről. Eh, de szeretném azt is mondani, hogy nekünk, mint eh, az Ipari Bizottság tagjainak legalább ilyen fontos, hogy bármely nagy technológiai létesítmény létrehozásánál ne szálljunk el túlságosan az ígéreteinkkel. Gondoljunk csak a Galileon túllévő más hasonló létesítményekről. Gondoljunk az ITER-re, gondoljunk a stratégia energiatechnológiai tervben lévő összes eh, létesítményre. Hogyha mi azt üzenjük az európai polgárok felé, hogy nem tudunk pontosan tervezni, akkor ők meg fogják vonni a bizalmat a kutatásfejlesztésről, amelyet mi itt az Európai Unióba kitörési pontnak tekintünk. Emiatt nagyon kérem a bizottságot, hogy működjön együtt, eh, mint a parlament ipari bizottságával, mind a költségvetési bizottságával, Eh, hogy bizalmat építsünk a projektnek a során, eh, és ne bizalmat veszítsünk túl azon, hogy a pénzügyi eh, környezetet meg tudjuk teremteni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Herr Lamberts. úr következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is néhány aggodalmat szeretnék felvetni. A Galileo kezdetekben jó kezdeményezés volt, hiszen Európát egy olyan szolgáltatással látta el, vagy szeretné ellátni, amelyet csak az Egyesült Államok nyújtott akkor még. Most azonban nehéz helyzetben vagyunk, és így is látjuk a e, dolgokat. Költségvetési okokból olyan e, késlekedések vannak, amelyek miatt gyakorlatilag a kutatásban nem igazán lesznek olyan eredmények, amelyek a szolgáltatásokat többletértékkel látnák el. Most lesz egy újabb navigációs rendszer, hát ez nem annyira hozzáadott érték, persze kivéve akkor, hogyha az Egyesült Államokban valami nagy válság merülne fel, és nem állna rendelkezésre az amerikai szolgáltatás. Még akkor is, hogyha biztosítjuk, hogy a Galileo szolgá olyan szolgáltatásokat vagy alkalmazásokat tud nyújtani, amelyek ma még nem használhatók, vagy nem állnak rendelkezésre, akkor lesz ez hozzáadott érték. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik az, hogy túlságosan későn érkezünk egy piacra, amely már eleve telített, túl sok pénzt költünk egy olyan szolgáltatásra, amely mm, amely már létezik. Ez egy 22-es csapdája. Jó lenne pontosan megnézni, hogy hogyan állunk, hol állunk, mert minden egyes eurót, eurót, amit erre költünk, költhetnénk másra is. Azt hiszem, hogy a polgáraink azt várják, hogy hogy szigorúan vizsgáljuk meg a Galileo kérdést, és győződjünk meg arról, hogy bármit is teszünk, az valóban hozzáadott értéket teremt. Szerintem nem szabadna elmenekülni eh, a félidős felővizsgálat nagyon-nagyon szigorú kérdései elől. Még akkor sem, hogyha mm, hogyha ez gyengeségeinket hozza felszére. Későn kezdtük, sok nehézségünk volt, és ebben a helyzetben tényleg nem kielégítő most a szituáció. Úgyhogy jó lenne valami méreható vitát folytatni erről a kérdésről, még akkor is, hogyha egy kicsit túlmegyünk a vonalon. Kérdezem a bizottságot, szeretne hozzászólni? Van itt? Igen, tessék, megadom a szót a bizottságnak. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők. Először is eh, hadd köszönje meg Remek úrnak az in, a kezdeményezését és a jelentését. Nyilván az Európai Bizottság a következő EGNOS és eh, Galileo fázis nagyon fontosnak tartja. Mindennyian elmondták, hogy komplex programról van szó, nagy méretű beruházás, és először kerül sor arra, hogy ilyen méretű beruházást egyedül a közösség menedzse, Úgyhogy fontos a jól koordinált munka. Hadd mondjak néhány szót arról, hogy mit szeretnénk mit tenni, hogy hol állunk most, és aztán próbáljak, megpróbálok választ adni a megjegyzésekre és a jelentéstevő kérdéseire. Először is a tanácssal és a parlamenttel hozott megegyezés az volt, hogy az Európai Bizottság megindítja a közbeszerzési eljárást. És ezzel párhuzamosan az EGNOSZT működését megkezdi. Aztán arról is vita folyta, folyna eh, párhuzamosan, hogy 2013 után hogyan folytatódjon a rendszer. Eh, ugye tudják, hogy azt kérték, hogy nyújtsunk be javaslatokat idén. Egy évnyi elemző, elemző munka végén vagyunk, megnéztük, hogy mi várható és mi szükséges a jövőben, és a következő hónapban ezt erre visszatérünk még. Itt vannak bizonyos sürgős feladatok, hiszen a politikai megegyezésre van szükség a tanács és a parlament között, és a, és a bizottság között, hogy hogyan, hogyan lépjünk előre. Ehhez arra van szükség, hogy rendeletet kezdeményezünk, amelyet aztán be kell nyújtani, meg kell tárgyalni, és nyilván eh, végre kell hajtani mindent eh, elhatározott döntést és ez 2014, 2014-ben kezdődne, hogy már nincs túl sok időnk. Egy ilyen rendszerrel kapcsolatban, ilyen műveleti költségekkel nem lenne megfelelő, hogyha vákum alakulna ki 2013 után a finanszírozásban vagy a menedzsmentben. Ami válaszokat illeti, ki fogja működtetni a rendszert, hogyan fogjuk finanszírozni a működtetést, a karbantartást, mi lesz a közszféra szerepe, mit várunk a magánszférától. Az Európai Unió érdekeit hogyan tudjuk ebben a kulcsfontosságú e, témában megőrizni, milyen jogi keretre van szükség, és mit teszünk az alkalmazások kialakításának bátorítására a rendszer drága, ez világos, az alkalmazások rejtik a multiplikátor hatást, és ebben van a gazdasági érdek is, úgyhogy, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy nem lehet mobil hálózatot létrehozni infrastruktúra tekintetében, infrastruktúra szintjén, anélkül, hogy tennénk valamit a használókért, a felhasználókért, anélkül, hogy kapcsolódási pontokat hoznánk létre, ahol csatlakozni lehet erre a rendszerre. Az elkövetkezendő hónapokban fogunk előrelépni, a javaslatokat benyújtjuk, megnézzük, hogy mi történt az elmúlt években, hol, állunk most, és a jövőben milyen kihívások állnak előttünk. Hadd mondjak néha, egy néhány szót arról, hogy mi vár ránk a jövőben. Hosszabb távra fogunk előre tekinteni, hiszen stabilitásra van szükség a programban az elkövetkezendő évtizedekre. Nyilván a legfontosabb eleme ennek 2014-től kezdve 2020-ig a pénzügyi tervben rejlik, de nyilván önök is megértik, hogy egy ilyen műveleti, műveleti programnak a stabilitását meg kell őrizni hosszú távon. A felhasználók nem fognak felszerelésekbe eh, beruházni, kutatásfejlesztésbe, alkalmazásokba, hogyha nincsen arra józan garancia, elfogadható garancia, hogy működni fog a rendszer. Tehát nekünk is érdekünk, hogy Remek úrral és a parlamenttel együtt közös megközelítést találjunk. Hadd mondjak néhány szót arról, hogy mi a helyzet most. Tegnap este a szerződéseket aláírták 14 szatelitre, és operátorokra, és különböző egyéb részletekre másfél milliárd, e, 1,1 milliárd euróról van szó, és és ebben az évben még egy további majdnem egy milliárdos csomag aláírására kerül sor. Amit Tajáni biztos úr mondott, a helyzet úgy néz ki, hogy még nem tudjuk a teljes rendszert felállítani, de szerződésben szállítási határidőket és teljesítési határidőket, indítási határidőket állapítottunk meg, 18 szatellitről van szó, ebből 14-ről már aláírtunk, aláírtuk a szerződésről, tehát, aláírtuk a szerződést, tehát négy van még, amelyek már készülnek, 2014-re készülnek el, és három szolgáltatást tudunk nyújtani. Az egyik a nyílt szolgáltatás, amely megfelel az, az USA GPS rendszeréhez, amit már ma is használunk. Ez az fontos, hogy ez a rendszer kompatibilis az eh, USA eh, GPS rendszerével, és a jövőbeli eh, eszközök nem igazán fogják látni a különbséget a két szolgáltatás között. Egyszerűen a, a felhasználók több műholdra kapcsolódhatnak majd, vagy több műholdat látnak majd, mint ezt a 18 Galileo műholdat. Nagyon fontos a GPS és a Galileo kompatibilitása. Ez tehát már egy nagy előrelépés. A következő szolgáltatás 2014-től ez a keresési és mentési szolgáltatás, ezt más öm, műholdas navigációs rendszer nem kínálja. Európa lesz az egyetlen a közeljövőben, amely ezt nyújtja. Szorosan együttműködünk a kutatókkal, fejlesztőkkel, hogy ezt a szolgáltatást létrehozzuk. A harmadik szolgáltatás a PRS szolgáltatás, tehát a köz szféra által szabályozott szolgáltatás, ezeket a tagállamok nyújtják, és a tagállamok mm, felelősek ezért. Mellett a további szolgáltatás az életbiztonsága és a kereskedelmi szolgáltatások biztonsága. Ez a két szolgáltatás erre még idő, van, idő szükséges ahhoz, hogy ez eh, megkezdődjön. Ahogy Tajáni úr is elmondta, a pénzügyi helyzet a jelenlegi helyzetben egy kicsit bonyolult. Két eh, dologgal kellett szembenéznünk. Az egyik eh, az Európai űrkutatási ügynökség által menedzselt IOV fázis, kb. 500 milliós további költségünk volt az ESA, nem tudta ezt finanszírozni, és azt kérték tőlünk, hogy más forrásból finanszírozzuk ezt. Megtettük, hogyha ezt nem tettük volna meg, akkor az IOV Face megáll, megállt volna. A másik fontos dolog, amivel szembe kell néznünk, a fellövőknek, a műhold fellövőknek az ára nagyon megnőtt az elmúlt években, és ez további 500 millió további költséget vett fel. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem mondhatjuk azt, hogy teljesen elszaladnak a költségek, vannak bizonyos külső feltételek, amelyeket nem láttunk előre. Elnök úr, várjuk a vitát, és nyilván korábban is ez volt a helyzet, azt reméltük, hogy a parlamenttel szorosan együtt működhetünk, és ez a jövőben is így lesz. Dankeschön. Um, Remek, Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a jelentéstevő szeretne még hozzászólni. Se stručně, některé otázky byly zneseny. Rövid leszek. Tekintettel arra, hogy szeretném elmondani, hogy a kollégáknak a, ö, által lefolytatott vita megértette velem, hogy e meglehetősen nehéz lesz a, a helyzet, mert csak egy ö, kezdeményezés jelentésről van szó, de ahogy meghallgattam a kérdésekre adott válaszokat, időnként az a benyomásom, hogy a parlament nehezen tud válaszolni a feltett kérdésekre, ami Rórasszony kérdését illeti, jelenleg én sem tudok róla többet, mint ön, ami a hatékonyságot illeti. A Galileónak elég sok a problémája, és nem csak ezek a problémák voltak. Például a kezdetben az Egyesült Államoknál is nagy nyomás volt a NATO részéről, hogy Európa ne fejlesz ki ezt a rendszert, sőt ne is próbálkozzon vele. Ennek ellenére mi kitartottunk és ragaszkodtunk álláspontunkhoz, és végül is sikerült elfogadtatni ezt. És tudtuk garantálni a kompatibilitását a két rendszernek, úgy, hogy a felhasználónak ne kelljen azzal foglalkoznia, hogy milyen műholdról kapja az információt. Személyesen úgy gondolom, hogy egy ilyen lehetőség mégiscsak nagyszerű. Barosszó úr ugyancsak foglalk megkereste a kínai vezetőket is levélben, és talán egyéb kapcsolatfelvételre is sor kerül majd diplomáciai kapcsolatokra de egy olyan program, mint a Galileo, vagy más műszaki projekt esetében szinte mindig vannak olyan technikai megoldások, amelyek kivitelezhetőek. Most nem akarok itt részletekbe menni. De remélem, sőt meggyőződésem, hogy ez kezelhető lesz. De hogy mindezekre válaszoljunk, ahhoz talán meg kell várni a tanácskozásoknak az e, eredményét. A finanszírozással kapcsolatban a bizottság már válaszolt, és én szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk ennek az együttműködésnek, mert egy ilyen helyzetben vannak bizonyos kétségek, és a különböző vélemények ellenére is jó, hogyha van egy olyan jelentés, amely hasznos, és ami jó eredményt hozhat. Meggyőződésem továbbra is, hogy Európa megérdemel egy ilyen projektet, és nem csak Galileo kellene, hogy legyen, hanem az egész rendszer. Mert eddig Európa nagyon jó példákkal rendelkezik, nagyon kevés pénzből sikerült nagyon nagy lépéseket tennünk, hogyha összehasonlítjuk a nagy hatalmakkal a helyzetet. És szerintem a Galileo éppen nagy előnyökkel rendelkezik más projektekhez képest. A Galileo nem katonai rendszer, erről már beszéltünk, tehát egy olyan rendszerről van szó, amelynek polgári alkalmazásai vannak. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy nem katonai rendszer, és ez teljesen egyedi. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy az Egyesült Államokban el lehetne érni egy ilyen rendszert, abban az esetben, hogyha az nem katonai rendszer lenne és hangsúlyozom azt is, hogy van egy kínai rendszer is, talán még nem működik jelenleg, de az is kifejlesztés alatt áll. De hogyha függetlenek akarunk lenni, és nem akarjuk azt, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a megvásárlásától függjünk, akkor igenis ragaszkodni kell a projektünkhöz. Mert ha nem, akkor mások fogják nekünk diktálni a szolgáltatásokat. Köszönöm. Kolléga Remek. Köszönöm szépen, remek kollega. Ez remek volt. Ezzel lezártuk a vitát. Rátérünk a következő napi rendi pontra. Még egyszer utalok arra, és jelzem, hogy kérem, próbáljunk meg 20 percben kijönni, máskülönben minden feladatot nem oldunk meg. Fél órás késésben vagyunk már most. Visszamenőleg ezen már nem tudunk változtatni, de előre menőleg igen. Következő napi rendi pont a közlekedés fenntartható jövője, és Csancsien kollega kapja meg a szót. Köszönöm szépen a fenntartható közlekedés, egy olyan téma, ami rendkívül fontos véleményem szerint. Ez a jövőben oda fog vezetni bennünket, hogy éretten ö, folytassunk vitát. A bizottság elfogadott egy fehér könyvet a közlekedés jövőjéről 2010-ig, aztán 2006-ban volt egy félidős felülvizsgálat. Most eljutottunk az új fehér könyvhöz, és mindazzal, amit ez jelent, a különböző hálózatok, a transzeurópai hálózatok, és véleményem szerint a mi bizottságunknak mindenképpen meg kell próbálnia elvégezni ennek a kérdésnek az átfogó vizsgálatát mindazzal a figyelemmel, amit ez megérdemel. A 2010-es fehér könyv célja hogy egy tartós, fenntartható közlekedési rendszert hozzunk létre, ami megfelel a gazdasági, de ugyanakkor a szociális és környezetvédelmi szempontoknak is. A legfontosabb ennek a különböző ö, szállítási közlekedési módozatoknak az integrálása, a tartós környezetvédelem, és ugyanakkor a technológiák fenntarthatósága és versenyképessége a világpiacon. A programok és az eszközök, amelyek rendelkezésünkre állnak, olyan politikák, amelyek lehetővé fogják tenni ezeknek a különböző céloknak az elérését. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni az infrastruktúrák integrációjának fontosságát, tehát az intermodális közlekedés zöld technológiákat kell alkalmazni, Ösztönözni kell a magánszektor és az állami szektor partnerségét, támogatni a kutatást és a lakosság befolyásolását is. Ez nagy kihívás a társadalmaknak, a lakosságunk előregedőben van, tehát egyre több idős utas is lesz a közlekedésben, és a migráció is azt jelenti Európán belül, hogy több utas lesz. Az uniónak meg kell próbálnia a környezetvédelmi szempontból fenntartható megoldásoknak a az elérésében. A foszilis üzemanyagok csökkentését is figyelembe kell venni, és figyelembe kell venni a városok demográfiai alakulását is. Továbbá a városok méretét sem szabad szem elől téveszteni, nem csak Európában, hanem a kapcsolataikat kifelé is, például a harmadik országok irányában. Az egyik aspektus, amire szeretném felhívni az önök figyelmét, az két elemmel foglalkozik. Egyrészt az energiatakarékosság, meg kell alapítanunk, hogy a különböző erőfeszítések ellenére is továbbra is hangsúlyoznunk kell, hogy fontos a szennyező kibocsátás csökkentése és az energiafelhasználás csökkentése. A közúti forgalom egyre növekszik, tehát ezek a célok, amiket kitűztünk magunk elé, továbbra is fontosak és nemzetközi megállapodások tárgyát képezik. Ezt akkor tudjuk elérni, hogyha különböző közlekedési szállítási módozatokat integráljuk. Meg kell nézni az externális költségeket, és a lehető legkevésbé szennyező járműveket kell alkalmazni. Második terület a technológia tehát kommunikációs ö, ö, technológia, ami a felhasználható a közlekedésben. Ezeknek a technológiáknak az alkalmazása a közlekedésben lehetővé teszi a mobilitás jobb ellenőrzését, irányítását. Ennek vannak előnyei, az utasszállításban csak úgy, mint az áruszállításban elkerülhetőek ezzel a különböző dugó, közlekedési dugók a műholdas navigáció is, amiről az imént vitatkoztunk, fontos e tekintetben. Ez lehetővé teszi a megfelelő információknak az összegyűjtését, a, ami segítheti mindazon projekteknek a kidolgozását, amik intelligens közlekedési projekteket eredményeznek, és összönözni kell a kutatást is. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Igyekeztem röviden önök elé tárni ezt a kérdést. Most itt nem tudok erről többet mondani. A javaslatom a kapcsolatban most szívesen meghallgatom a kollégákat, és megpróbálom az ötletekkel javas, javítani ezeket a, ezt a jelentést. Az állásfoglalás február másodikán lesz meg minden nyelvi változatban, másodikáig kell benyújtani a módosító indítványokat, és amelyeket majd én igyekszem figyelembe venni, és megpróbálom megérteni a kollégáknak a, az érvelését is, amennyiben lesznek újabb ilyen érvek. Még egyszer emlékeztetném, hogy nagyon fontos, súlyos kérdésről van szó, ami a 2020-as stratégiának ugyancsak része kell, hogy legyen. Köszönöm szépen, Tom Zon kollega kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a jelentéstevő véleménytervezetét, amely a bizottság fehér könyvéről szól, amely az elkövetkező tíz éves közúti közlekedés, illetve közlekedési e, közlekedés jövőjéről szól, kitekintve a légszennyezés és a zajszennyezés csökkentésének kérdéseire, különösen a városi térségekben. Több új technológia készül elő, amely segíthet bennünk, de a feladatunk az, hogy felgyorsítsuk ezen új technológiák kidolgozását. Van, aki ezt mondja, hagyjuk a piacra, és a piac döntse el ki a győztes. Én inkább úgy gondolom, hogy meg kell határoznunk, hogy melyek az új technológiák kidolgozásának a nehézségei, illetve piacra kell segíteni ezeket a technológiákat, és nem szabad kizárni egyetlen technológiát sem. Az új technológiák bevezetése nagyon drága, költséges dolog. Ezért segítségre lesz szükség eleinte. Nekünk, itt az Ipari Bizottság tagjainak nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogy keretfeltételeket kell biztosítani az elektromos járművek kidolgozásához. Megfelelő szoftverre van szükség ahhoz, hogy hogy hatékonyabban használjuk ezeket a járműveket, és fontos, hogy a szélenergiát is felhasználhassuk. Csökkenteni kell a zaj és a környezetvédelmi terheket a városi térségekben, és így csökkenthetjük függőségünket a kőolajtól. Mint hogy itt egy fehér könyvhöz való hozzászólásról van szó, fontos, hogy a lehető legkonkrétabban fogla, fogalmazzunk. A tekintetben, hogy mely jogszabályokat kell módosítani az elkövetkező tíz évben azért, hogy fenntartható legyen a közlekedési ágazat is megfeleljen az irányelveknek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. No, hol a cédulám? Lange kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megköszönöm a jelentéstevő kollégának a dokumentumot, melyet előkészített. Két szempontból szeretném ezt kiegészíteni, ezt a dokumentumot. Kedves kollégák, a közlekedési politika az ipar számára, az európai ipar számára központi jelentőséggel bír két oknál fogva. Egyrészt hatékony közlekedés nélkül az iparunk nem működhet hatékonyan. Másodszorban a mobilitási gazdaság adja a termelés magját. Gondolok itt a vasúti iparra, a hajóépítésre és persze az autó és tehergépkocsi iparra. Azaz tehát a környezet óvásán túl az is fontos szempont, hogy a két elvárásnak megfeleljünk. Lássuk az első szempontot, hogyan lehet optimalizálni a közlekedést azért, hogy az ipar termelékenységét javíthassuk. Nos, itt integrált közlekedési megközelítésre van szükség. Kedves kollégák, mit ér, hogyha új technológiákat dolgozunk ki, mondjuk a Galileo rendszert kidolgozzuk, és jobb lehetőségünk lesz arra, hogy például a kamionok terhelését jobban elosszuk, másrészt viszont megtiltjuk, hogy a kamionok más országban, mint a saját származási országukban fuvart vállaljanak. Ez oda vezet, hogy jelenleg a kamionok 30%-a üresen halad az Európai Unió útjain. Azért tehát, hogy a kérdéseket megoldjuk, integrált megközelítésre van szükség. Szükség van a Galileóra, hogy megfelelően irányíthassuk a rendszereket, másrészt a kabotás korlátozásokat is meg kell szüntetnünk. Ezért tehát az első kiegészítő javaslatom a dokumentumhoz arra vonatkozik, hogy egy integráltabb politikát kövessünk. Gondoljunk a teher vagonokra. Abszurd, kedves kollégák, hogy egy olyan tehervonat, amely több országon megy keresztül, olyan átlagsebességet tudhat maga mögött, mint a Balti tenger egy jégtörő hajója. Tehát integráltan kell megközelíteni ezt a kérdést. A másik javaslatom pedig az ipari termelésre vonatkozik. Természetesen a közlekedést úgy kell kialakítanunk, hogy a jövőnek is megfeleljen, a jövő elvárásainak, és ezért meg kell vizsgálnunk, hogy a jövő mobilitási igényei hogyan néznek ki. Nos, úgy hiszem, hogy itt az ipart a, az iparnak szállító eszközgyártóból inkább mobilitási szolgáltatóvá kellene válnia. Hiszen a mobilitás gyakran nem azt jelenti, hogy az embernek autója vagy kerékpárja van. Nem, a mobilitás egy komplex dolog. Egy-két kezdeményezés már megjelent ezen a területen, mind a kukatás területén, mind pedig konkrét pilot projektek vagy kísérleti projektek is megjelentek. Ezeket kell támogatni azért, hogy egy igazi ipari átstruktúrálódást érjünk el, és így ebben az iparágban a munkahelyek biztonságosak legyenek. Harmadik észrevétel. Kollégám beszélt az e-mobilitásról, az elektró most járművekről. Nos, hát sajnos az innováció gyakran a normák hiányába bukik bele, a standardizáció hiányába. Milyen csatlakozókra van szükség, milyen töltőkre van szükség, és sorolhatnám még. Ezen a területén, területen a bizottságtól pedig azt kell elválnunk, hogy gyorsítsa fel a standardizációt, és így biztosítsa az innovációt. Köszönöm szépen. Egy, két, hár, négy, öt, hatan jelentkeztek még. Nagyon hálás volnék önöknek, hogyha megpróbálnák felszólalásokat korlátozni, ezért, hogy a következő ö, jelentésekre is idő kerüljön. Parancsoljon, Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Bálcsi tisztképviselő. Igyekszem rövidre fogni magamat. A jelentés sok bizottsági javaslatra kitér, és egy-kettőre szeretnék utalni. Egyrészt a széndiokszid kibocsátásra. Sok minden elhangzott már, nem akarom ezeket az észrevételeket ismételni, de a városok urbanizációjának folyamata aggasztó. Az emberek még nagyobb koncentrációban jelennek majd meg a városokban, a jövőben, még sűrűbben laknak majd. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a jelentésben jelzést kellene adni az árpolitikáról, például a légszennyezési díjakról. El tudom képzelni, hogy az önkormányzatok elgondolkozzanak azon, hogy milyen légszennyezési díjakat vessenek ki. És más projektek is elképzelhetőek. Ezek a projektek a tagállamok versenyképessége szempontjából kulcsfontosságúak. Legyenek ezek prioritásosak a jövőben is. Hiszen ezek a projektek nagyon fontosak a biztonság szempontjának megteremtése érdekében is. A 2010-ig a fehér könyv céljait nem értük el. Ezért a stratégiát úgy kell kidolgozni, hogy a tagállamok elkötelezzék magukat szélesebb körben, hogy a kitűzött célokért mindent megtesznek. Támogatom a tiszta közlekedési eszközök célját is, és úgy gondolom, hogy Zapatero által hangoztatott célt is figyelembe kell venni, szerint, hogy olyan szállítási rendszeket kell kialakítani, amelyek környezetbarátak és emisszió, kibocsátás csökkentettek, például elektromos járművekre gondolok mindig gondoljunk az emberek jövőjére. Gondoljunk arra, hogy hogyan lehet ökológiai autókkal helyettesíteni a környezetszennyező autókat. Köszönöm szépen, megadom a következő felszólalónak a mód, szót. Köszönöm, elnök úr. Kancsien kollégának szeretnék gratulálni a jelentéséhez, amely persze csak körvonalazza szempontokat, hiszen nagyon sok nincsen, nem nagyon hosszú ez a jelentés, és folytatni szeretném, amit Lange kollega mondott a közlekedés a versenyelőnyünk az egész világban. Hogyha lehetőségeinket vizsgáljuk meg, és Kancsán kollega joggal beszélt az információs és kommunikációs technológiáról, nos, tehát ezen a területen abszolút vezető pozícióban vagyunk a világon, ami a közlekedési rendszerek összhálózatosítását illeti e területen is vezető pozícióban vagyunk. Másrészt 27 tagállam vagyunk, 27 közlekedési rendszer működik, és ez a nehézségünk egyszerűen a fejünkben rejlő intellektuális lóerőket nem tudjuk a közlekedési eszközök lóerőivé váltani, túl sok nemzeti közlekedési eszköz működik, ezért az Európai Parlament feladata az kell, hogy legyen, hogy még jobban európaizálja ezeket a rendszereket, máskülönben az iparunk által termelt jó termékek nem lesznek eladhatóak. Megengedhetetlen, hogy egy kamion, mely Kopenhágából Madridba ö, halad, 17 km per órás átlagsebességet érjen el. Vannak kezdeményezések persze arra, hogy a kamionokat például részben vasiton vigyük, de ezt is tovább kell építeni. Bütikofer kollega örülni fog, hogyha arról beszélek, hogy zöld folyosókat kellene megvizsgálni. Ezek kísérleti projektek, Zapatérus, a spanyol elnökség beszélt ezekről a kérdésekről, például a mobilitás elektromos meghajtásra való átállát, átállításáról, persze fenntartható árammal meghajtott módon, és fontos az, hogy ilyen központi zöld tengelyeket is kidolgozzunk, és ezeket a mi általunk rendelkezésre bocsátott támogatási eszközökből kell finanszírozni. A regionális, a kohéziós és a kap pénzeszközeit. E célra kell fordítani. Ne csak a széndiokszid redukcióra koncentráljunk, hanem a mobilitásra és a 17 km per órás átlag nevetséges és ezt csak úgy érhetjük el, ezt a növekedési célt, hogyha a kutatást jobban támogatjuk. Lange kollega felvetett itt egy kérdést, amelyet, amelyel én is egyetértek, a normák, a standardok kérdését. Mit érnek a Madridban járó Zapatero által bevezetett elektromos autók, hogyha ezek Berlinben nem tudnak menni? Egységes átviteli jegyzőkönyvre, protokollra, megfelelő és egységesített csatlakozókra, konnektorokra van szükség és itt az ipar már nagy lépéseket tett, az energia ágazat jelenleg éppen az európai normahivatalnál jegyzi be, szabványi ügyhivatalnál jegyzi be az új normákat, de egész egyszerűen a szabályozónak is le kell követni ezeket a folyamatokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Négyen jelentkeznek, és három jelentés van a napi rendünkön, és 11 órakor jön a miniszter, Brezina úr. Köszönöm szépen. Nagyon rövidre foghatom magamat. A racionalizálás jövője az európai közlekedésben, a logisztikai intézkedésekben rejlik. Nevetséges, hogy a kamionok és teherautók egyharmada üresen közlekedik az európai utakon. Hogyan lehetséges ez? Nos úgy és nem másképpen, hogy régen még működtek a kabotás, működött a kabotás tilalma, és mielőtt rá tudnánk bírni a gyártókat, hogy csökkentsék a kibocsátást, azelőtt még a rendelkezésünkre álló szervezeti és szabályozási lehetőségeket is ki kell használni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Odi kollega. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is gratulálni szeretnék eh, Antonio Cantianinak eh, az elvégzett munkáért és hogy az Európai Unió nem fektet ke eleget az ut- a szállítási hálózatokba 6-700 millió fektetünk be, ez eleg, nem elegendő összeg. Úgy gondolom, hogy azt tudni kell, hogy milyen területen akarunk megoldásokat, területfejlesztési és rendezési megoldások kellenek, úgyhogy mindenki számára rendezett legyen az utas és a zárószállítás, az energia, hogy választásokat tegyünk a városok és a vidék között, hogy ne a városi területekre koncentráljunk, mert minél inkább ott fontoljuk meg a megoldásokat, annál inkább az embereket a városok felé vonzuk. Tehát a mobilitás és a közlekedés nagyon fontos a területek közötti egyensúlyban. Fontos a tagállamok hálózatainak összekapcsolása is. Köszönöm szépen, Koloszka asszony. Köszönöm szépen. Az én megjegyzésem a javaslatokat illeti a hatos pontot. A hatos pontban minden szerepel, a kutatás, a biztonság, a szennyezés, a logisztika, a TEN projektek befejezése és a, a jövőbeni közlekedési hálózatok fejlesztése. Két javaslatom lenne az egyik az, hogy hangsúlyozzuk jobban a, a közlekedési hálózatok jövőbeni fejlesztését, és szeretném hangsúlyozni, amit a kollégák is mondtak, nincs elég beruházás, nincs elég tervezés ezen a területen. Ahhoz, hogy ezt erősítsük, ehhez külön programokra van szükség. A második megjegyzésem pedig az, azt mondja az egyik pont, hogy a Lisszaboni agendát napirenddel lépést tartva kell ezt megvalósítani. Én hozzátenném azt, hogy a Lisszaboni stratégiával és a szomszéd, szomszédságpolitikai stratégiával. Tehát, hogy össze kell kötni a szomszédos országokat, ne csak a Lisszaboni stratégiát, de a szomszédságpolitikát is vegyük ide bele, hiszen ez nagyon fontos. Hiszen a, kutatá- a szeretnénk folytatni a külpolitikát és a szomszédos ország bankokkal való kapcsolatokat fenntartani. Hetne úr, következik. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy véleményt mondjak a véleményről. Ez is fontos megnézni a bizottságnak az anyagát. Általánosságban azt mondjuk, hogy a szállítási közlekedési piacnak a megnyitása költségcsökkenéseket eredményez. Hát ez vicc egyszerűen. Milyen? Ez egyszerűen vad konkurenciát hozott, és a bérből fizetésből élőknek a jövedelmét a, ront, romlott a környezet, a biztonság, ugyanakkor a költségek nem csökkentek, és hatalmas nyereséget tettek szert a nagy üzemeltetők, akik megvásároltak, úgy, mintha monopoliban játszanának forradalmasítani a közlekedést Európában, ez azt jelenti, hogy a megfelelő dolgokat kell alkalmazni, hogyha nem akarjuk azt, hogy steril próbálkozások legyenek. Azt szeretnénk, hogy a tagállamok mindezt készben tartják, de ennek egyszerűen nincsen ereje. Határozzuk meg, hogy mik a konkrét célok, tegyük lehetővé, hogy az egész európai területet a lehető legjobb környezetvédelmi és biztonsági feltételek mellett szolgálja ki. Valósítsuk valósítsuk meg a szociális Európát úgy, hogy minden eh, európai nagyformáció ezen a területen eh, elmondhassa véleményét. Az iparnak az átelepítését a lakossági igények szerint eh, adóztassunk meg bizonyos tekintéséget. kik szállítatnak, azok vegyenek részt az infrastruktúráknak a karbantartásért, mert egyszerűen elképesztő, hogy az európai állampolgár számára, hogy a költségeket mindig ő, neki neki kell fizetni, ugyanakkor az osztalék osztásnál nincs, nem lehet jelen. És csak ezeket az érdekeket vegyük részre. És osztom Ódi kollégámnak a véleményét, hogyha Európa nem kezd hatalmas infrastruktúra fejlesztésben, ami a közlekedésre fontos, akkor nem fogunk tudni előrelépni. Soha sem lett a nyomorból vagyon fontos a vasúti területen is, hogy egy nagy e, európai vasúttárs, integrált vas, vasúttársaság legyen múlt, több nemzeti tőkével. Ez lehetővé teszi majd, hogy valóban meglegyen a, a komplementaritás az LGV, a TGV és egyebek között ez kell, hogy az Unió masszívan finanszírozza az európai kutatási programokat a tiszta repülők vonatkozásában, és középterven távon pedig szüntessék meg a foszilis üzemanyaggal működő teherautókat. Fontos az európai repülőgépi part is fejleszteni szemben a Boeing-el, a kínai és orosz fejlesztőkkel. Az amerikaiakkal szembe tudtunk szállni, de mégiscsak az 320-as Airbus, az, ami az igazi jó, amelyek olyan technológiák, amiket több mint 25 éve fejlesztettek ki, és ezeket is köz, ezek ezeket, hála a közpénzeknek. Köszönöm szépen. Santa Mato úr, röviden a bizottságtól. Köszönöm szépen, nagyon röviden kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Ez a jelentés nagyban megfelel az Európai Bizottság által benyújtott a, a közlekedés fenntartható jövője című stratégiának. Az az első fontos lépés a következő fehér könyv előkészítéséhez. A következő fehér könyv nagyban javítani fogja a a közlekedés környezetvédelmi aspektusait és az energia szűkösségre is figyelemmel lesz, ami nyilván a jövőben probléma lehet. Nyilván tudják, hogy eh, Barozó elnök úr azt a hosszú távú stratégiát eh, mutatta be, mely szerint eh, színmentesíteni kell a közlekedést, úgy, hogy közben megőrizzük az Európai Unió iparának versenyképességét. Nagyon ambíciózus célról van tehát szó, amelynek amely nagyon sok eszközt fog majd mobilizálni. A vitában felvetett számos aspektus a következő fehér könyvben szerepelni fog. Szeretném megemlíteni a különböző közlekedési módok integrálását, a technológiát, azokat a technológiákat, amelyek az alternatív üzemanyagra vonatkoznak, illetve a közlekedés, menedzsment és más alkalmazások kérdését, az árpolitikák, árpolitika felmerült, a piac további megnyitása, és az integrált megközelítés keretében megemlítésre kerültek ezek a pontok már. Azt hiszem, hogy az összes megjegyzés gyakorlatilag megfelel annak, amit mi is elképzeltünk, úgyhogy nem is folytatom, várom a parlament hozzájárulását a következő fehér könyvhöz. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Jelentéstevő szeretne még hozzászólni, tessék. Tisztelt elnök úr, úgy gondolom, hogy nagyon fontos hozzászólásokat hallottunk, amelyeket figyelembe fogok venni és várom az írásos módosító indítványokat február másodikáig. És magam is fogok készíteni módosító indítványt, és ennek alapján összeállítom a jelentést, úgyhogy aztán szavazásra kerülhessen. Mit? Köszönöm szépen. Február másodika délben módosítás javaslatok benyújtásának a határideje. A következő pont Glant úr pontja röviden, elnök úr, mint mindig megpróbálok, megpróbálom rövidre fogni. Kedves kollégák, nagyon sok módosító javaslat született, amelyeket megvizsgáltunk. Köszönöm szépen módosító javaslatok benyújtóinak. Azt hiszem, hogy nincsenek nagy politikai viták a jelentésen belül. Minden frakció, aki ebben részt vett, felismerte a GMES-nek a fontosságát, és szeretné ezt kiépíteni. Néhány módosító javaslatra szeretnék kitérni. Először is a tenger és atmoszféra módosításokat szeretnék néhányan fölvenni. Szerintem ez rendben van, katasztrófa elhárítás és stb. A második, itt egy kicsit én magamat is kell, hogy mm, kiigazítsam, a teljesen nyitott adatok, adathozzáférés témájában azt hiszem, hogy nem ingyenes hozzáférésről kellene beszélnünk, hanem nyílt és transzparens hozzáférésről. Ez persze ez persze magába foglalja azt is, hogy az adatok rendelkezésre állítását és feldolgozásáért bizonyos illetékeket kell majd kérnünk. Ezek az adatok tehát később pénzért lesznek rendelkezésre bocsáthatóak, de ezt nyitva kell hagynunk. Aztán vannak adatduplikáció elkerülésére irányuló módosítások. Vannak olyan módosítások, vannak olyan adatok, amelyeket már begyűjtöttek mások, és ezeket az adatbankokat tehát ki lehet használni. A módosító javaslatok módosító javaslatok benyújtói azonban nem értenek teljesen egyet abban, hogy hol lehet a jelentésben felvetni az adatduplikáció kérdését, úgyhogy ebben kérdezem az Európai Bizottság képviselőit. Aztán a Partners Board, partner testület létrehozása is szerepel, a köz, Költségvetési Bizottságban is szerepelt ez, ez nem rossz, de ezért beszéljünk még róla, hogy ki vegyen ebben részt. Nyilván van ennek értelme, hogyha szoros kapcsolatot öm, hozunk létre a szolgáltatás, vég, öm, szolgáltatás nyújtójával. Aztán van még egy módosítójavaslat, a három komponens in situ komponens mellett még egy georeferencia komponest akarnak bevezetni. Eh, hát ezt eh, egy kicsit eh, túlzottnak tartom, bár bevettem a jelentésbe, de magam túlságosan túlzottnak tartom. Ami az adatok tanúsítását illeti, szerintünk ezt az Európai Bizottságnak kellene csinálni, mondták egyesek. Hát nem tudom, ezzel kapcsolatban vannak fenntartásaim, kérdezem az Európai Bizottságot, hogy, hogy mit gondol erről. Kérdés az, hogy az Európai Bizottság a megfelelő hely-e arra, hogy ezt a feladatot elvégezze. Egyébként azt javaslom, hogy minél hamarabb eh, ülésezzünk eh, az árnyék jelentéstevőkkel, és kompromisszumos javaslatokat szeretnék -e előkészíteni, amelyeket aztán megbeszélünk ezen a találkozón. Egyébként még nyitva maradt egy pont, ahogy a Galileóval kapcsolatban is, ez a finanszírozás kérdése. Tegnap a Költségvetési Bizottságban beszéltünk a finanszírozásról, és köszönöm a kollégáknak a részvételt. Tegnap az Európai Bizottság biztot, biztosította azt, hogy a jelentésében készít egy áttekintést arról, hogy melyik költségvetésebben finanszírozzuk a GMS mely részeit, tehát jó lenne, hogyha ezzel egy időben biztosítana bennünket arról, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközök elegendőek mm, Egyébként benyújtok egy módosító javaslatot azzal kapcsolatban, hogy növeljük az alapokat. Egyébként szerintem meg tudunk egyezni, és remélem, hogy mindannyian készek vagyunk arra, hogy még nyár előtt lezárjuk ezt a témát. Köszönöm, mondja az elnök, Dáti, asszony a szó. Merci, monsieur, euh, merci beaucoup. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Megismertem valamennyi módosító indítványt, amit benyújtottak a kollégák, és összességében úgy tűnik, hogy ez egy eléggé konszenzust élvező jelentés, a javaslatok is nagyjából pertinensek és elfogadhatóak is. Egyébként nagyon örülök, hogy egyesek azonos, velem azonos módosítókat nyújtottak be, például a partnerek tanácsára vonatkozóan. Meghallgattam az érveket a az összetétel és a működéséről is ennek a bizottságnak, és nagyon pertinens ez a tanács. Vagy például a, az adatkoordináció is nagyon fontos, nemzeti szinten már van ilyen, tehát vannak módosítók, amik erre irányulnak. Vannak egyéb módosítók is, amelyek ugyancsak figyelemre méltónak tűnnek, és úgy gondolom, hogy mindenképpen jó az, hogy ön javasolta ezt a megbeszélést az árnyék jelentéstevőkkel együtt, és ebbe lehetővé teszi, hogy jól együttműködjünk az következő héten. Én szeretnék visszatérni az ingyenesség kérdésére, amiről sokat beszéltünk legutóbb. Találtunk egy konszenzus kezdeményt, de kétségtelen, hogy ebből elég nagy vita kereket, kerekedett Tikau asszonyal, aki a, azért nyújtott be módosított, hogy az ingyenesség elvét vezessük be de szerintem nem kellene ezt teljesen most eldönteni, hogy ingyenesség vagy ne ingyenesség legyen. Én továbbra is úgy gondolom, hogy ma ebben a fázisban nem lenne szabad még ezt a kérdést eldönteni de az elvet bele kellene írni, hogy a szabad hozzáférés biztosított legyen a GMS adatokhoz. A 28-as módosító és a 37-es ebbe az irányba mennek, mert a szabadon hozzáférhetőség nem jelent feltétlenül ingyenességet. A szabadon hozzáférhetőség és az ingyenesség az egy külön kérdés, erről még lehet később beszélni. Az adatokhoz való szabad hozzáférést kellene rögzíteni. Tehát szerintem külön kell egyértelműen választani a hozzáférhetőséget, és az ingyenesség az egy második kérdése. Mindent meg kell tennünk továbbá annak érdekében, hogy a potenciálitását, a lehetőségeit ne korlátozzuk a GMS-nek azért, hogy a piac kinőhesse magát. Tehát később el tudjuk majd dönteni, hogy ingyenesen vagy sem. Ugyancsak emlékeztetnék arra, hogy az adatok tanúsítása, hogy a biztonság tudja végezni vagy sem, tehát nagyon fontos lenne, hogy hogyan dolgoznánk ezekkel az adat tanúsítványjal, és úgy gondolom, hogy az ipar azért húzódozik ettől, mert a beírt tanúsítványa azért nem tetszik nekik, mert ez felelősséget is jelentene számukra. Tehát nagyon vigyázni kell, hogy milyen tartalmat adunk az adatok tanúsításának, a certifikálásnak. Vannak egyéb elemek is, mint például az úgynevezett georeferencia. Nagyon érdekesek ezek, mert ezek nagyon konkrét témák, fontosak, és amelyek Számos elemet vonnak be, például azon a piacon, ami majd ennek a GMS-nek a megvalósulából származik. Más észrevételem nincsen, de véleményem szerint ez egy nagyon figyelemre méltó munka volt, és lehet javítani a szöveget. Új kilátások is nyílnak meg a vállalatok számára is, de az állampolgároknak is, hogyha a szabad hozzáférést megvalósítjuk. Bedanke mich, Hall. Köszönöm, asszony. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Glante úrnak a jelentését. Szerintem mindannyiunknak nagyon hasznos volt ez a jelentés. Néhány dolgot szerettem volna említeni. Az adatokhoz való hozzáférés, hogy ezt korlátozzuk-e vagy nem. Engem kicsit aggaszt az a módosítás, amely korlátozni szeretné az Európai Uniós polgárok hozzáférését az adatokhoz. Azt hiszem, hogy ez inkább az interoperabilitás ellen hat, eh, pont a Galileo-val és a GPS-tel szeretnénk interoperábilisak lenni, és szeretnénk az adatokat kicserélni. Gyakorlatilag eh, azt hiszem, hogy ez akadály lehet. Akadálya lehet számos eh, harmadik országok által való szük, ö, ö, probléma megoldásának, vagy adatfelhasználásnak, akár a klímaváltozás elleni harcban, vagy más fontos dolgokban. Úgyhogy egy kicsit szélesebb körben kellene ezt megvizsgálni, nem csak Európa erődjét figyelembe véve az adatokhoz való hozzáférés ingyenes legyen-e? Hát egyetértek Dati asszonynal. Nagyon trükkös kérdés ez az lenne, hogyha, az lenne a jó, hogyha, hogyha rugalmasak lennén, lennénk. Van sok előnye annak, hogyha ingyenesek az adatok, és minél többen fel tudják ezeket használni. Ezzel egy időben azonban elég rugalmatlan lenne ezt meghatározni a jogszabályban, mert nem igazán látjuk előre, hogy milyen felhasználásokra lehet szükség és kerülhet sor az adatok terén. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, Cavallo asszony. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer ao relator. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet a jelentés készítőjének is. Általánosságban egyetértek azzal, ami a jelentésben szerepel. Számomra a legaggasztóbb kérdés az a finanszírozás, a fenntarthatóság a finanszírozási szempontból. 2011-13-ra úgy tűnik megvan a finanszírozás, várjuk a pénzügyi adatokat a bizottságtól, de mégiscsak fontos lenne a fenntarthatóságot közép és hosszú távon is garantálni, 2014-2020-as időszakra. Én attól tartok, mint sokan mások is, hogy a finanszírozási igények jóval fölötte vannak annak, mint amit jelenleg beállítottunk a tervezetbe. Tehát feltétlenül szükséges lenne jól felmérni a pénzügyi igényeket, és biztosítani az ehhez szükséges forrásokat az elkövetkezendő program során el kell kerülni az olyan helyzeteket, amiket, amiket már ismerünk, amikor fontos projektek a Európa jövője szempontjából is fontosak. Az első szakaszban kezdetben finanszírozásra kerültek, és utána pedig rendkívül nehéz, problémás lett a további finanszírozás a különböző további fázisokra vonatkozóan pedig fontos lenne, hogy ez a projekt sikeres legyen. Tehát tartósan kell biztosítani ezt a programot, ez fontos az európai versenyképesség szempontjából. Köszönöm szépen. Mulari Lé asszony a bizottság részéről kért szót. Ah, oh no, excuse me. Nem, elnézést egy úrról van szó, nem egy hölgyről. Mindenesetre a bizottságnak adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Semmi gond, az keresztnevem valóban félre, félreérthető. A GMS irodából vagyok a bizottságtól. Értem, hogy egy kicsit szorítja önöket az idő, úgyhogy rendkívül rövid leszek. Néhány dologra szerettem volna azonban reagálni, amiket a felvetett maga a jelentés készítője és a képviselők is. Először is köszönöm, hogy érdeklődnek a téma iránt, amit egy olyan téma iránt, én is úgy gondolom, hogy nagyon pozitív hozzászólásokat hallottunk, és konvergálóak ezek a hozzászólások. Ami a jelentéstevő kérdését illeti, nevezetesen, hogy a 30, 33-as, 43-as módosítókat fogjuk csokorba az adatok jobb felhasználásával kapcsolatban. Szerintem különböző lehetőségek vannak. Ezt a kérdést elintézhetjük vagy az alkalmazási terület tével a rendeletnek, például olyan rendelkezésekkel, amelyek meghatározzák az adathoz való hozzáférést, és egy utalhatunk az adatpolitikára is. Szerintem ezen el kellene gondolkodni. Biztos vagyok abban, hogy van megoldási lehetőség, lehet egy olyan megfogalmazást találni, ami elfogadható jogalkotási szempontból. Ami az adatpolitikát illeti, szerintem a vita, amit eh, lefolytattak az imént, rendkívül bölcs. A bizottság javaslata arra irányult, hogy nyílt hozzáférést adjunk, amennyiben a globális dimenziója a GMS-nek és a, a 8-as cikk 1-es bekezdésében megfogalmazott célok az egy ilyen megközelítést igényelnek. A jelenlegi átmeneti szakaszban bizonyos eh, esetekben az ingyenesség szóba jöhet, ahogy én ezt már elmondtam, például a társfinanszírozott eh, eh, kis utakra vonatkozóan, gyalogutakra. Itt például egy ingyenes licencet adhatunk. Azonban nem feltétlenül szükséges, hogy az összes GMS adat így le, teljesen ingyenes legyen. Tehát egy nyitottabb megközelítés lenne szükséges, és témától függően lehetne szabályozni az ingyenességet, vagy a nyílt hozzáférést. És szerintünk ez kívánatosabb lenne ami az adatok tanúsítását illeti, ez egy rendkívül fontos kérdés, és ez összefügg a rendszer kredibilitásával. Tehát a GMS által létrehozott információnak, minőségi információnak kell lennie ugyanakkor, egy olyan ö, irányba megyünk, ami a meteorológiai modellből merít. Szerintem ö, eszközöket kell ö, biztosítani, úgy, hogy az adatok integritás, minőség és visszakereshetőség szempontjából megfeleljenek bizonyos sztenderdeknek. és a GMS szolgáltatóknak az kellene, hogy legyen a korlát, hogy ezeket a standardeket biztosítsák és talán e gondolatok mentén dolgozhatnánk együtt, merítve a meteorológia, az operatív meteorológiai modellből, hogy maradjanak a rendelet megfogalmazásában ö, ilyen utalások. Jelenleg úgy tűnik, hogy a javasolt ö, megfogalmazása ö, tanúsítással kapcsolatban nem feltétlenül a legjobb megoldás. Költségvetést illetően tegnap kötelezettséget vállaltunk, hogy adunk információt azért, hogy átlatóak átláthatóak legyenek az rendelkezésre álló összegek, ezeknek az allokációja és az átmeneti időszakban történő felhasználása. Ez hamarosan a parlament rendelkezésére fog állni. Köszönöm, elnök úr. Már. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólásokat, és remélem, hogy ennek a szellemében léphetünk tovább. Köszönöm szépen, világosak a határidők, megbeszéltük ezeket. Még csak arra szeretnék utalni, hogy az első olvasatos megoldás igen vagy nem kérdéséről már beszéltem, a spanyol elnökséget érdekli az első, oldalas megoldás, első olvasatos megoldás, de úgy gondolom, hogy erre nincsen mindenképpen szükség, hiszen ez kivételes szabályozás. Hogyha nagyon szorít az idő, akkor lássuk, hogyha megengedik, nagyon szorít az idő, de Grosztat azt mond, asszony azt mondta, hogy talán nem kell erre a pontra olyan sok kérdést folytatni, de Angelika Niebler kéri a szót ügyrendi kérdésben. Elnök úr, megkaptuk a napirend módosítását, és ez alapján Tuzanovszki úr jelentéséről kellene beszélni. Nem, erre nincsen lehetőség, mondja az elnök. Elnézést, én az egész idő alatt vártam, mondja a asszony, hogyha most megimódosítjuk a napi rendet, hát mindenkinek más prioritása és kötelezettségei vannak. Aztán a jogi bizottságba kell mennem, és kérem az elnök urat, hogy maradjunk a napi rendnél. Tosanovszki úrnak nehézségei voltak a repülővel, ezt ma a napirend kezdetekor vetettem fel ezt a kérdést, nem volt itt ma, mert még reggel, és ezért módosítottuk ma reggel a napirendet. Hát öt percenként nem módosíthatom a napirendet. Nagyon nehéz a helyzet, mert egy, ugye gyakran nem jönnek a képviselők. Bütikofer úr, parancsoljon! Elnök úr, legyünk spontának, és ragadjuk meg a lehetőséget, hogy itt van Tosanovszki képviselő. De hát ezzel viszont Grosztett asszonynak problémái vannak, vannak problémái, hogyha erről vitázunk, akkor most már egyikre sem marad idő, tehát maradjunk abban, hogy maradjunk, egyezünk meg abban, hogy most melyikről tárgyalunk. Grosztát asszony? Ma délután az első pontként megvitathatjuk az önnapi rendjét? Tisztelt elnök úr, az én jelentésemet is 11 óra előttre iktatták be. Én is ott hagytam a Környezetvédelmi Bizottságomat, hogy itt legyek. Itt ülök már jó ideje, és várok a soromra, tehát én is azt kérem, hogy ezt intézzük el most, mert délután pedig 15 óra 30-kor nekem el kell mennem, de hát délután nem tudom. Hogyha mindketten igyekszünk, akkor mindenkinek a pontjára nap, napirendi pontjára sor kerülhet. Mindenki 7 percet kap, 7-es percet, de hát kérem, hogy mindenki nagyon rövidre fogja magát. Nur dann. Okay, Frau Gostek beginnt. 2 Minuten. Grosztet asszony kezdi meg, két percet kap, és utána még a kollégák hozzászólhatnak, és utána tovább térünk a következő jelentésre. És köszönöm szépen, elnök úr, rendkívül gyors leszek. Partnerség, európai partnerséget kell létrehozni 2009-2013-as időszakra, a rákellenes küzdelem területén, mert még mindig nagyon sok az e- különbség, és azt látjuk, hogy legalább egyharmada rákok eseteknek elkerülhető lenne, és jelenleg az eredmények nem figyelemre méltóak, mert vannak például olyan rák rákok, mint a méhnyakrál, a, vég, a bélrák e, és a mellráknak, ezeknek el kellene tűnniük, hogyha jó lenne a partnerség európai szinten. Köszönöm Antonia Correra de Campos kollégámnak, aki már tett javaslatokat ehhez a jelentéshez. Én is nagyon sajnálom, hogy nincsen többletfinanszírozás a partnerségre, tehát akkor azzal kell majd élnünk, ami a hetedik keretprogramban van. A hatodik keretprogram és az első két eleme a hetedik káramnak 750 milliót jelent a rákut rákhoz, és az összes nagy ráktípusra van ez. Különböző részvevők vannak, kis és közepes vállalatok, egyetemek és ipari partnerek. De jobbat, többet kell tenni, jobban kell felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat. Szeretnék még egyszer emlékeztetni, hogy az erőfeszítések ellenére, amelyek hatalmasak, sajnálatos módon a feltáró vizsgálatok nem éri el még 50%-át sem annak, amit el kellene végezni. A bizottság a partnerség keretében egy olyan struktúrát javasol, ami szerintem túl nehézkes, egy fórumot akarnak vezetőbizottsággal is így tovább. Felhívom a bizottság figyelmét, hogy ne hozzunk létre valami olyan, ami a végül csak akadályozná az egész programot. Kutatás területén ösztönözni kell a magán és állami szektor kapcsolatát, a kutatás, illetve a feltárás és az orvosi képalkotási területen a nemzetközi rákutató központokkal is javítani kell, ahogy ezt néhány kollega javasolta, szerintem ez egy jó ötlet. Nem szabad elfelejteni az elsődleges és másodlagos megelőzés sem, illetve a betegség kezelését, amelyek adott esetben rákossá válhatnak. Végezetül fontosnak tartom, hogy emlékeztesek arra, hogy sürgető egy közösségi ö, licence kidolgozását. Merci Makakis. Ja, ganz schnell, ich möchte die Kollegin äh, Csak nagyon gyorsan. Egyetértek Grosztett asszonyjal a véleményével a fontos kérdéseket érintette. Jobban kell koordinálni a kutatást, a rák mind az Európai Unióban, mind a világban egy nagy problémát jelent. Jobban kell koordinálni a kutatási eszközöket. Sok párhuzamosság működik, erre nincs szükség Európában, és pénzre van szükség. A PPP eszköz, melyről Grosztet asszony beszélt, nagyon hasznos, ismerjük más területekről is, ahol a közpénz felhasználását csak segíti a magánpénzek felhasználása. Végezetül pedig az európai szabadalom további ösztökét, ösztökélest jelenten a tagállamoknak, hogy felgyorsítsák erőfeszítéseiket. Köszönöm szépen! Yes, uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Favorável uh, Kedvező álláspontunk van, ez a jelentés kedvezően alakul. Már több észrevételt tettem én is, amelyeket egyébként figyelembe is vett a Grosszett asszony, hogy ezt elmondta. Egy általános észrevételt tennék. Szeretnénk, hogyha ezzel a dokumentum kapcsán többet beszélnénk arról, hogy mennyire fontos a rák kapcsolatos kérdés, hogy ezt európai szinten kezeljük. Nagy, nagy előnyt jelent, hogyha együttműködünk a rák elleni küzdelemben. Nemzeti kérdés is, szubszidiaritási kérdés, de hogyha sikerülne európai szinten megszervezni erőinket, akkor sokat nyerhetnénk ezen. Európai szinten voltak már viták erről, sőt, volt egy európai jelszó is Európa rák ellen most valahogy egy kicsit csökkent az érdeklődés európai szinten, továbbra is azonban a probléma itt van. Erre emlékeztetni kellene a politikusokat, és ennek megfelelően az elkövetkezendő öt napban észrevételénket meg fogjuk tenni. Köszönöm szépen, február második a határidő, ezzel ezt a napi rendi pontot is lezártuk. Kérem a bizottságot, hogy értse meg, hogy a parlament ma nagyon sürgős eljárásban van, és éppen ezért már is megadom Toznovszki úrnak a szót az Európai Műholdas Navigációs Programról szóló jelentéséről. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnézést szeretnék kérni a káosz miatt, amelyet késedelmes érkezésemmel okoztam. De mínusz 20 fokot mérnek, és ilyenkor a repülőgépek is nehezen indulnak, ezért késtem. Prágai járatom késett. A műholdas navigáció kérdését a kollégákkal már sok ülésen megvitattuk, a jelent, az árnyék jelentéstevőkkel is tárgyaltam, 15 módosító indítványt kaptam. Az a célom, hogy megoldásokat találjunk e módosítókra, hiszen ezek átfedésben vannak egymással gyakran. Három területről van szó. A módosító indítványokban a parlament részvételéről, a ügynökség munkájában, hogy milyen státust kapjanak a, itt a parlamenti képviselők megfigyelői vagy teljes szavazati joggal rendelkező státust. A második témakör arra vonatkozik, hogy a tanácsban, ebben a tanácsban megfelelő erőviszonyt kell megteremteni, hiszen itt a bizottság nagyon fontos szerepet játszik, az egész program felelősségét a bizottság viseli, és egy olyan megoldást keresünk, amely egyrészt lehetővé teszi számunkra, hogy jelentősen beavatkozzunk az események menetébe, amennyiben a tagállamok képviselői a pénzügyi kereteket túllépnék, másrészt ugyanakkor a tagállamok aktív részvételét is biztosítani kell azért, hogy megtartsák lehetőségeiket, hogy kezdeményezéseiket megvalósítsák. nem matematikáról van szó, hanem a megfelelő lélektani hatás kialakítását keressük azért, hogy minden érintett problémáját meg lehessen oldani. A módosító indítványok harmadik területe a biztonsági akkreditáció kérdésére vonatkozik, ezt nagyon fontosnak tartom ezt a kérdéskört. A biztonsági akkreditáció működésének kérdéséről van szó. Úgy hiszem, hogy sikerül itt majd nagyon gyorsan kompromisszumot találnunk. Az árnyék jelentéstevőkkel még több találkozót fogunk tartani, úgy hiszem, hogy közel a megoldás. Megköszönöm mindenkinek az együttműködését, a kollégáknak az együttműködésüket, hiszen ez egyszerűvé teszi a mi munkánkat, a bizottság is keresi a megoldásokat, és ezért gyorsan megkapjuk tőlük a dokumentumokat. Köszönöm, elnök úr, és remélem, hogy sikerült betartanom az időt. Köszönöm szépen, Nibler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövidre fogom magamat, de Tosinovski úrnak gratulálni szeretnék, aki valóban mindig felvette a kapcsolatot az árnyék jelentőstevőkkel, keresve a kompromisszumot. A nyitott kérdések az ügynök kérdése, másrészt, hogy az igazgató tanácsban az Európai Parlament milyen szerepet kap, valamint az igazgató tanácsban a szavazat súlyozás kérdése. Ezek még a nyitott kérdések. Kompromisszumos megoldást keresünk, melyet a frakcióm is támogatni tud, ezért nem akarok részletekről szólni. Azt hiszem, hogy jó úton haladunk, és talán a holnapi szavazásra megtaláljuk a megfelelő kompromisszumot. Köszönöm. Köszönöm, Glante úr, parancsoljon! Egyetértek azzal, amit Nibler asszony mondott, az én frakcióm is támogatni fogja a kompromisszumokat, például az ügynökség feladatainak példálozó felsorolása tekintetében. És abban is egyetértünk, hogy az Európai Parlamentnek nyomon kell követni az eseményeket. Szorosan együttműködök az árnyék jelentéstevő kollégákkal, és köszönöm a jelentéstevő munkáját. Ekkasszony, köszönöm szépen a mi frakciónk részéről is egyetértek az előttem szólókkal, kitűnő munkát végez a jelentéstevő, nagyon jó szöveg, és felsejlik a kompromisszum lehetősége. Köszönöm. Azt a kutya fáját, mondja az elnök, igazán gratulálhatok mindenkinek. Gyorsan, hatékonyan dolgoztunk, március 17-én szavazunk. Úgy hiszem, hogy ne döntsünk úgy, hogy első olvasatos megoldásban dönt, ö, fogadjuk ezt el. Még egyszer mondom, hogy nem ez az elv. Az elv az normál eljárás. Március 17-én szavazunk, és meglátjuk, merre lépünk tovább. Köszönöm szépen, hogy segítettek abban, hogy itt végül mégiscsak felgyorsítsuk a munkát, ne csúszunk ki az időből, és nincs itt a miniszter. Vagy itt volna tán mégis? Was?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 Yeah? Uh, no, no, no. We we're fine. time and then we can start. <laughs> Herzlich willkommen. Sok szeretettel köszöntöm a minisztert. Ausschuss. Sok szeretettel köszöntöm a miniszter urat nálunk itt. Miguel Sebastian úr, az ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi miniszter és a tanács hivatalban lévő elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Ön az első spanyol miniszter, aki részt vesz az ülésünkön. Lesz még néhány egyeztetésünk spanyol kollégákkal. Nagyon örülök, hogy itt van másfél óránk van, szűk másfél óránk van, és először is önnek adunk lehetőséget, hogy az elnökség fő prioritásait mutassa be, és aztán következnek a kollégák, akik kérdéseket fognak feltenni. Szeretnénk kihasználni az időt, úgyhogy nem fogom hosszúra, sőt, nagyon rövidre fogom, meg is adom a szót. Muchas gracias, señor presidente. Jó napot kívánok, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt szakbizottsági tagok. Megtiszteltetés számomra, hogy ismertethetem a, azokat a prioritásokat, amelyeket választottunk a, a spanyol elnökség fél évére. Szeretném üdvözölni az elődünket, a svéd elnökséget is, amely nagyon jó munkát végzett, és nagyon sokat dolgozott, és szoros együttműködésben valamennyiünkkel, mindazon területeken, amelyek e bizottság kompetenciáját képezik. A továbbiakban mi is így szeretnénk dolgozni. Most a Lisszaboni szerződés már hatályba lépett, az Európai Parlamentnek a jogköre megnövekedett, ez önmagában nagyon jó és mi vagyunk az első olyan elnökség, amely ezen új ö, kompetenciákkal ö, dolgozik a ö, Lisszaboni szerződés értelmében. Az a szándékunk, hogy minden valamennyi rendelkezését betartjuk, és ez az egyik legfőbb prioritása elnökségünknek szándékunkban áll elindítani az állampolgárokra és vállalatokra által kért politikákat is, amiket várnak a az intézményektől, hogy a gazdasági élet fellendüljön. Együttműködésre Belgiummal és Magyarországgal kialakítottuk munkatervünket az elkövetkezendő 18 hónapra, aminek az a célja, hogy rövid távon megteremtse azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az európai gazdaságok kilábaljanak a jelenlegi válságból, és végre egy gyors fellendülésnek legyünk a tanúi. Hosszabb távon szeretnénk megvetni az alapjait az európai gazdaságnak oly módon, hogy meglegyenek azok az eszközök, amelyek biztosítják a fenntartható versenyképes gazdaságot. A spanyol elnökség megpróbál választani ezekre a kihívásokra ami pedig az energiát illeti, az első elsődleges célunk az elkövetkezendő európai ö, csúcson az, hogy elfogadjuk a 2010-es, 2010 es 2014 es tervet, amelyben az energiapiac integrált lesz, és ez egy alapvető új elem lesz különösen az összekapcsolások területén és a ö, szabályozás harmonizációja tekintetében van sok dolgunk. Az első területet illetően azon fogunk munkálkodni, hogy a tagállamok összekapcsolási kapacitásai fokozatosan elérjék a ö, 10%-át az installált kapacitásoknak. Ezt úgy fogjuk megtenni, hogy ehhez megkötjük a szükséges szerződéseket, úgyhogy a külön, az új szolidaritás és energetikai megállapodások segítsenek olyan prioritásos projektek megvalósításában, amik az összekapcsolást segítik, és amelyeket már tanulmányoztunk a transzeurópai hálózatok kapcsán. Ugyancsak fontos a az energia belső piac létrehozásában, hogy a jövőbeni együttműködési ügynökség a szabályozókra vonatkozóan megkezdje munkáját, és ezt az ügynökséget lehetőleg leggyorsabban e, útjára kívánjuk bocsátani. Ami pedig az ellátás biztonságát illeti, azon fogunk dolgozni, hogy a gázra vonatkozó ellátási egyezmény még a spanyol elnökség ideje alatt aláírásra kerüljön. Tárgyalunk kell a tranzitországokkal és a termelőkkel egyaránt és azon fogunk munkálkodni, hogy megelőzzük az esetleges ellátási válságokat Európában. Különösen oda fogunk figyelni a fő szállítókkal és tranzitországokkal való kapcsolatainkra. Mindenki tudja, hogy az ellátás biztonsága javul az energetikai hatékonysággal és a megújuló, megújuló energiák felhasználásával fontos elem lesz ez a 2010-2014-es energiagazdálkodási tervben figyelembe véve az európai 2006-os tervnek a felülvizsgálatát, ami pedig a tiszta energiaforrásokat illeti. Elsődleges prioritásunk hogy a közösségi szabályokat, normákat e, átültessük minden egyes ország e, jogába. Ezért vannak e, olyan nemzeti tervek, amelyeket majd június 30-án a bizottság elé tárunk. Ami pedig azokat a technológiákat illeti, amelyek kevés szindioxidot bocsájtanak ki, az a szándékunk, hogy létrehozzunk májusi csúcson olyan kezdeményezéseket, amelyek az ipar számára is jelentősek, és ezeknek a finanszírozását is megvizsgáljuk. A foszilis energiák számos konfliktust, háborút okoztak a múltban, és az, hogy egyre kevesebb a foszilis energia gazdasági, politikai válságokat idézett elő, és nagyon nehézé tette az népek közötti megértést. Itt az ideje, hogy ennek véget vessünk, vannak új energiaforrások, amelyek tiszták és gyakorlatilag kimeríthetetlenek. Ez új perspektívákat nyit a fenntarthatóság és az együttműködés és béke tekintetében is. Ebben a szellemben fogalmaztuk meg elnökségünk számára az egyik prioritást, nevezetesen, hogy elindítsuk a mediterrán napenergia programot. Ezért a spanyol elnökségnek az a szándéka, hogy Valenciában, Spanyolországban május 11-12-én nemzetközi konferenciát szervez ebben a témában. Úgy gondoljuk, hogy a következéseit majd az Euromed csúcson júniusban megvitathatjuk 2010-ben. A napenergia nyilvánvalóan az egyik nagy elem lesz a versenyképességünk terén. Csak úgy, mint ahogy az kommunikációs és információs technikák is hölgyeim és uraim, a távközlés tekintetében és az információs társadalom fejlesztésében a stratégiánk ennek az ágazatnak a fejlesztését irányozza elő, és a, a horizontális jellege elengedhetetlenné teszi egy er-, erős versenyképes Európa felépítését. Figyelembe véve ennek az ágazatnak a fontosságát, az elnökség új stratégiákat kíván elindítani 2010-2015-ös időszakra, úgyhogy egy digitális Európa jöjjön létre, ehhez a grandai stratégiát kívánjuk megvalósítani. Termelékenység és életminőség javulást várunk ettől. Ez az új technológia fogja a 2010-es stratégiát helyébe lépni, ezzel az informális e, értekezletünk alkalmával kívánunk tárgyalni e, április 19-20-án Granadában, és figyelembe fogjuk venni a svéd elnökség jelentését. A központi eleme a granadai stratégiának az, hogy egységes digitális piac jöjjön létre, amit e, szeretnénk az egész unió szintjére emelni azzal, hogy létrehozzuk. Ez meg fogja segíteni a, határon átnyúló digitális kereskedelmet, és különböző iparágak fejlődését és szolgáltatásokat is fog magával hozni. Különösen a digitális tartalmú iparágaknak lesz ez jó. Figyelembe véve ezt a digitális piacot, e, fel, meg, fel kell oldani az akadályokat, amelyek még megvannak, a hozzáférés, a az új generációs hálózatok kifejlesztése, illetve a megbízhatóságot az elektronikus kommunikáció területén. A granadai stratégia keretében meg fogjuk határozni a különböző célokat, amelyek arra irányulnak, hogy a ö, digitális ö, szakadékot ö, kiegyenlítsük. Meg kell határozni egy megfelelő szabályozási keretet is, ami, és ehhez pénzügyi forrásokat is kell rendelni. Elő fogjuk segíteni egy európai karta kidolgozását a távközlé, az elektrikus távközlés felhasználói számára, vagy olyat, mint amilyet Spanyolországban a közelmúltban fogadtunk el. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, a termelékenység az egyik olyan elv, amiből merül, merítkezik a növekedés. A növekedés a 20. században már nem, 21. E, században már nem elegendő cél önmagában. Be kell tart, tiszteletben kell tartani a környezetet, és ez rendkívül fontos a gazdasági fejlődés szempontjából is. Tehát az technológia elengedhetetlen ahhoz, hogy a céljainkat környezetvédelmi tekintetben is elérjük. 2020-ra kitűzött céljainkban ott ennek a technológiának döntő szerepe van, például az energetikai hatékonyság, vagy a költséghatékonyság a távmunkával, a videokonferenciákkal, az elektromos járművekkel, az intelligens hálózatokkal, és ez fontos az intelligens felhasználók és szolgáltatók szempontjából is. Egy fenntartható modellt kívánunk kialakítani, ez az egységes piac segítségével lesz elérhető, az új generációs piaccal, hogyha a és hogyha létrehoztuk a felhasználók kartáját. Az információ technológia területén még két terület van, amivel foglalkoznunk kell. Meg kell erősíteni a hálózatok biztonságát és a beléjük vettett bizalmat, illetve a szellemi termékek biztonságát is garantálni kell. Harmonizált keretet kell kialakítani, hogy megfelelő mutatók legyenek az információs társadalomról. A közelmúltbeli gazdasági válságnak hatalmas hatása volt a az iparra valamennyi országban. Több országban létrehoztunk különböző támogatási rendszereket az ipar támogatására. Meg kell nézni, hogy ezek az intézkedések eh, milyen mértékben változtattak az iparpolitikán az európai országokban. Ugyanakkor azt a kérdést is fel kell tenni, hogy mennyire hatékonyak ezek az intézkedések, és mi az iparpolitikának a szerepe 2020-ban. Az a szándékunk, hogy ez a gondolkodási folyamat a spanyol elnökség ideje alatt menjen végbe, és ezzel hozzájáruljunk a jövőbeni iparpolitika kialakításában. Olyan iparpolitikára van szükség, ami újító, innovatív, fenntartható, és biztosítja a versenyképességet Európa számára a nemzetközi piacokon a gépjárműipar területén mindenek előtt fontos az innováció, és itt fog megjelenni leginkább az innováció az elektromos gépjárművekkel. Meggyőződésem, hogy Európa természetesen foglalkozik saját ipari jövőjével, de foglalkozik az energetikával és a technológiai fejlődéssel is. Hogyha az elektromos autót veszük, akkor ez azt jelenti, hogy megújuló energiákra van szükség, amivel csökkenthetjük az olajtól való függőségünket, és az villamos hálózatok gazdálkodását is optimalizálni, javítani kell az olajtól való függ, függőség és egy jobb felhasználása az energiának lehetővé fogja tenni, hogy nagyobb jólétben, biztonságban éljünk és a környezetet is jobban óvjuk. 2008-ban eh, az Európai Uniónak 80%-át eh, az energiának importálnia kellett. Eh, ez 440, 4400 millió hordót hordó-hordó olajat jelentett. Hogyha 30 euróval számoljuk ezt, ez azt jelenti, hogy az exportáló országokhoz kerül körülbelül 132 milliárd euró többlet minden évben. Ez egy olyan összeg, ami megfelel az egész költségvetési eh, az egész közösségi költségvetésnek, amelyet 2010-re irányoztunk előre de az elektromos áram az nem csak az ipar számára nagy lehetőség, hanem technológiai szempontból is a különböző szoftverek kifejlesztése persze azt is feltételezi, hogy intelligens hálózatunk, hálózataink lesznek, és hozzáférhetést is, hozzáférést is kell biztosítani ehhez. Tehát a gép, az elektromos gépjárművek párbeszédet fognak alak, kialakítani a technológia és az ipar és a közféra között. Hölgyeim és Uraim, úgy gondoljuk tehát, hogy az elektromos járművek bevezetése jelentősen hozzájárulhat az új növekedési modell kialakításához az európai gazdaságban, amire nagy szükség van. A spanyol elnökség európai szintű vitát kíván folytatni arról, hogy milyen intézkedések szükségesek ehhez, illetve hogy a, elősegítsük, hogy az európai ipar állítsa elő ezeket a gépjárműveket, illetve hogy ezeket használjuk is. Az egyik célja a spanyol elnökségnek, hogy ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos vitákat lefolytassuk, illetve előidézzük. Ez egy központi eleme lesz az informális tanácsülésen is, amely februárban kerül megtartásra San Sebastianban. Végezetül úgy gondoljuk, hogy ez a tanácsülés majd májusban el kellene, hogy fogadja a következtetéseket, és a tagállamok pedig kötelezettségeket vállaljanak, annak érdekében, hogy az ilyen típusú járművek felhasználásra kerüljenek. Továbbá az a szándékunk, hogy a következő vonalak mentén dolgozzunk. Először is igyekszünk ösztönözni a kis és közös kisvállalatokra, a Small Business Act-nek a bevezetésére. Egy tanulmányt javaslunk a közösségi védjegygyel kapcsolatban, hogy segítsük ezzel a a, a szellemi tulajdon védelmét. A spanyol kormány a versenypolitika területén, mint tudják, ezeket tűzte ki célul. Tehát zsúfolt a napi rendünk, a programunk, de ez egy olyan kihívás, amivel 2010-re előttünk áll. Vannak persze szerencsétlen dolgok is, de úgy gondolom, hogy ha a fenntarthatóság, az innováció irányába lépünk, azzal az odafigyeléssel, amit várnak tőlünk az állampolgárok, akkor nyertesen is kikerülhetünk ebből. Úgyhogy én önökre fogadok és számítok önök önökre, és önök pedig számíthatnak a spanyol kormányra. Köszönöm szépen, miniszter úr! Nagyon széles körű eh, skáláját eh, vetette fel a témáknak, eh, ezért sok kollega jelentkezett, már 15-en szeretnének hozzászólni. Kérdezem, hogy akar-e még valaki hozzászólni? Itt még kiegészítjük a listát. Lezárom a listát, és kérdezem, hogy egyetértenek-e abban, hogy mindenki két percet kap a kérdésre, hogy aztán az tanács képviselője válaszolni is tudjon. És azt javaslom, hogy az órát indítsuk be, hogy lássák a kollégák, hogy mennyi idejük van még. És akkor fél egykor vége az ülésnek. Del Castillo asszony kezdi, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. A frakcióm nevében eh, szeretnék, eh, szeretném üdvözölni itt a szakbizottságban, és köszönöm szépen, hogy eljött. A különböző területeket felvetette, <clears throat> számos területért felelősön. Ugyanúgy, mint a mi szakbizottságunk is, de én most itt az energiára szeretnék koncentrálni. Tudjuk ugye, hogy az Európai politika, energiapolitika alapja a, a, az biztonság garantálása, aztán a hatékonyság és a verseny. Tehát energiában nem kellene, hogy külföldtől függjünk, és emellett az energiát finanszírozhatóvá kell tenni, illetve tisztává, minél kevesebb széndiokszid kibocsátásával. Ön is nagyon jól tudja, hogy az atomenergia az egyetlen olyan ö, saját energiaforrásunk, amely mind a három célnak megfelel. Teljesen világos, hogy az energia mixben az atomenergia atomenergia témában valahogy valamikor dönteni kell. A tagállamoknak is dönteniük kell saját felelősségben erről utalnék én arra a pontra, amely ezek közül az atomenergia tekintetében Európára tartozik, ez pedig a biztonság. Az atomenergia biztonsága, az, az, az Európarométer 2006-os eh, felmérése szerint a tagállamok eh, polgárainak kb. 30%-a sem ellen nincs az atomenergiának, és még egy fontos dolog, amit megállapítunk, az az, hogy az, a biztonság rendkívül fontos az atomenergia az atom hulladékok kezelésében. Kérdezem, hogy a végső tárolásra van-e biztonságos formula, és hogyha van biztonságos formula, akkor az európai polgárok 70%-a ezen feltétel teljesülésekor mellette lenne az atomenergiának, tehát támogatná. Románia és Bulgária tekintetében, és van két régi tagám, Spanyolország és, Auszt- és Ausztria, amelyeket említ, megemlítenék. Spanyolország is azon a listán szerepel, ahol nincs igazán információ ezzel a témával kapcsolatban. Pedig döntő jelentőségű faktor ez a polgárok számára, hogy döntést hozzanak ezen a területen. Kérdezem, hogy a spanyol elnökség mit fog csinálni, ön mit fog csinálni annak érdekében, hogy az információ alap javuljon a ez atomenergia tekintetében különös eh, tekintettel a végső tárlásra. Riera Madurell asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék Szeretném üdvözölni a miniszter urat eh, a szakbizottságunkban. Köszönöm, hogy bemutatta eh, a prioritásait, és nagyon világos volt a bevezetője, ami a minisztérium kompetenciáit illeti, hát nagyon sok kompetenciája van, amelyek közvetlenül a mi szakbizottságunkhoz tartoznak. A spanyol elnökség egyik programja, amelyet nagyon fontosnak, hasznosnak tartunk, és az EU-nak megfelelőnek tartunk, az, az, hogy ugye elmondta, hogy egy nagyon nehéz gazdasági válságból lábalunk éppen ki, globális stratégiát akarunk meghatározni az Európai Uniós szinten, megpróbálunk éppen egy új szerződést alkalmazni, végrehajtani, amely a parlamentnek is több kompetenciát ad, és jogi alapot ad bizonyos közös politikák meghatározására, például az energiapolitika terén. Aztán, ami az energia ellátási biztonságot illeti, az első kérdésem erre vonatkozik. Miniszter úr, a válságot tekintve, ami Oroszország és Ukrajna között robbant ki, akár most is, ezen a területen természetesen diplomáciai lépéseket kell tenni, a törekvéseket erősíteni kell, de egy ilyen szükséghelyzetben szolidárisnak kell lenni nemzetközi szolidaritás kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a, a többi tagállam ellátását biztosítsuk. Ezen a területen többek között zöggenőmentes energia szállításra van szükség mindenhol az Európai Unióban. A az egyes tagállamok közötti összekapcsolás nagyon fontos. Ön is említette ezt, nagyon foglalkoztatja a szakbizottságot ez a kérdést. Mm, és úgy értettük, hogy ez prioritás lesz. Talán ki tudna térni erre a témára kicsit részletesebben, hiszen ez nagyon foglalkoztat bennünket. Röviden egy második kérdésem is lenne, miniszter úr. Ön Említette a digitális belső piacot. Természetesen ezen a területen megpróbálunk előrelépni, de megmutatkozott, hogy az egyes tagállamokban vannak akadályok olyan akadályok, amelyek a digitális mm, szolgáltatások zökkenőmentes áramlását, áramlásának útjában állnak. Hogyan akarja ezt megszüntetni? Mit kíván tenni annak érdekében, hogy az elkövetkezendő években ez megvalósuljon? A, tehát a digitális belső piac. Köszönöm. Ekkasszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is sok szeretettel köszöntöm a miniszter urat a liberális ö, frakció nevében, és köszönöm szépen, hogy Madridban ö, ilyen alapos és jó vitát folytathattunk. Én is az energiára szeretnék kitérni, és az energia hatékonyságra különös tekintettel. Mindennyian ismerjük ennek a fontosságát, rövid távú lépésekre van szükség minél hamarabb. És az első kérdésem az az, hogy mit gondol az EU 2020-as döntésről a tavaszi, illetve a júniusi csúcson. Mit kíván ezzel kapcsolatban felvetni javaslatként? Ami Kopenhágát illeti, valamilyen előrelépést kell találni Európa számára. Most a parlamentben a klíma munkahelyek cselekvés tervéről vitázunk, ez is a 2020-as stratégiával függ össze, ezen a területen sok válasz lehet a problémánkra. Ami Den Castillo asszony kérdését kérde életi, a fenntarthatóság. Ami a fenntarthatóságot illeti, Spanyolországban születtek bizonyos döntések, és intézkedések, amelyek mi szerintünk azonban nem biztos, hogy fenntarthatóak. Köszönöm. Van Brand képviselőasszony következik. Köszönöm szépen, miniszter úr. Sok szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy bemutatta a programját. Ez a szakbizottság támogatni fogja önt és az ön ambícióit, főleg ami az energiát illeti. Minket különösen foglalkoztat az északi tengeren a szélenergia. Emellett a napenergia, napenergiát is támogatjuk. Nagyon aktuális témát szeretnék felvetni, önnek, mint energiaminiszternek. Tegnap ellátogattam egy antwerpeni beruházás helyszínére, nyilván ön is tudja, hogy miről fogok beszélni. Tudja, hogy nagyon sok, nagyon nagy mértékű szerkezetátalakításra került sor Antwerpenben, mert nem minden üzem felel meg a termelékenységnek, a gazdaságosság céljainak. Az antwerpeni munkások és is az Európa fele tekintgetnek a tanácsra, a parlamentre, a bizottságra. A bizottság mindig is ambiciózus volt a belső piaci kérdésekben, de sokkal kevésbé volt ambiciózus abban, hogy hogy az üzleti világ is um, tartsa be a kötelezettségeit, és feleljen meg a, köte- a, a az elkötelezettségének a szerkezetváltás végrehajtásában milyen eh, szerepet fog játszani a tanács és az informális tanács február elején, amikor ezek a témák kerülnek napirendre? Mit szeretnének tenni a eh, következetesség biztosítása érdekében a eh, szabályok betartása tekintetében? Opel munkások ők is szolidárisak egymással, mit tehetünk annak érdekében, hogy támogatjuk őket a szolidaritásukban. Az utolsó pont pedig a Koreával, Dél-Koreával kötött szabadkereskedelmi egyezmény és ennek a hatása a különböző eh, iparágakra, gondolok itt eh, az operre és az autógyártásra eh, általában, milyen lépéseket fog tenni a tanács a szabadkereskedelmi egyezménnyel kapcsolatban. Köszönöm, Bari asszony. Gracias, señor presidente. Señor ministro, yo me uno también a agradecerle y a felicitarle por su... Köszönöm szépen, miniszter úr, én is gratulálok önnek az előadásához, ami nagyon világos volt, és világosan ismertette a spanyol elnökség prioritásait olyan területeken, amelyek önhöz tartoznak. Én azt szerettem volna megkérdezni öntől az információs és kommunikációs technológiával kapcsolatban, hogy ön tudja novemberben a az internet kormányzással való fórumon az egyik kérdés az a, az internet biztonság volt. És egy nagyon konkrét kérdés vetődik fel ezen a területen, nevezetesen az gyerekek számára az internet biztonsága. Több alkalommal volt alkalmunk beszélni különböző szervezetekkel, amelyek éppen ezt az aggodalmukat fejezték ki. Azt látom, hogy ön is foglalkozik az információs és kommunikációs karta biztonságának kérdésével a felhasználók számára. Szeretném tudni, hogy az önök elnöksége szándékozik-e valamit tenni azon a, az, annak érdekében, hogy a az internet ne legyen veszélyes a legkisebbek, legfiatalabbak számára. Mint tudják, egyre több fiatal használja az internetet ez fontos persze oktatás szülők nevelése szempontjából is, de a tanárok számára is, de szeretném tudni, hogy valamit ezen a területen előirányoztak-e. Köszönöm, Gérek kollega kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, Európában évek óta azzal a problémával küzdködünk, hogy a cégek telephelyéket áthelyezik. Gazdasági szempontból nem Európában gyártják termékeiket, hanem valahol Ázsiában. Vonatkozik ez a textiliparra, de más iparágokra is. Az elkövetkező időben újabb hullám telephely áthelyezési hullám fenyeget bennünket, ahogyan egyre növekednek az energiahordozók árai. A carbon leakage problémájával függ ez össze, és így eh, a telephelyek áthelyezésének második hulláma fenyeget bennünket, de felmerül a politikai telephely áthelyezés problémája. A kollega említette az Opelt, tehát az autóipart, de mondhatnám a Fiat példáját is, nem gazdasági, hanem politikai okoknál fogva helyezi át a Fiat termelésének egy részét Olaszországba is. Ugyanez igaz az acéliparra is Európában. Kérdezem, mit tervez a spanyol elnökség? hogyan próbál fellépni a problémák, jelenségek ellen, hiszen ezek nem a versennyel függenek össze. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megadjuk a miniszternek a szót, hogy a sok feltett kérdést megválaszolhassa. Miniszter úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők. meg szeretném köszönni mindenkinek a kedves üdvözlő szavait, és köszönöm a kérdéseiket is. Del Castillo asszony kérdésére válaszolok először. Joggal mondta a képviselő asszony, hogy az energiapolitika, ami az atomenergiát illeti, a tagállamok jogkörébe tartozik tagállamok hatáskörébe tartozik, ezért az elnökség természetesen semleges lesz a e kérdésben. Abban a kérdésben tehát, hogy a tagállamok továbbfejlesztik-e vagy bővítik-e nukleáris energiaágazatukat. Ami a nukleáris hulladékokat és a nukleáris a atomerőművek biztonságának kérdését illeti, nos, az ide vonatkozó irányelvek beültetésében Spanyolországban már sok erőfeszítést tettünk, és a spanyol elnökség során a jövő irányelv első változatát meg szeretnénk vitatni, amely irányelv a nukleáris hulladékok kezelését szabályozza majd. Annak érdekében, hogy a nukleáris hulladékok feldolgozásának és deponálásának minden problémája megoldható legyen. Ugyanakkor de Castillo az, hogy nem értek egyet az ön értékelésével, hogy az atomenergia volna az egyedüli tiszta energiaforrás Európán belül. Vannak megújuló energiaforrások is. Ezen felül pedig az energia hatékonyság és az energia takarékosságban is nagy lehetőségek rejlenek. Spanyolországban például az áram 20%-a atomerőművekből származik. Azonban, hogyha áramfogyasztásunk 20%-át csökkentenénk energiatakarékossági intézkedések segítségével, akkor voltak éppen ebből előnyt húznánk, és ez nem pénzbe kerülne, hanem pénzt takarítanánk meg ezzel, hiszen az energia behozattal, az energia impa, import helyett a saját energiaforrásaink biztosítanák a szükséges energiát, és ilyen módon munkahelyeket is teremtenénk. Az energiahatékonyság és az energiatakarékosság nagyon fontos kihívást és feladatot jelent számunkra. A hálózatban rendelés és az interkonnektivitás és nagyon fontos. Itt Riera asszony kérdésére válaszolok. Nos, a hálózatok kialakítása Európán belül, illetve a transz-európai, tehát a határokon átnyúló európai hálózatok fontos szerepet játszanak az energiaellátás biztonságában egyrészt, másrészt a verseny támogatásában. Mondjuk, hogyha a medgáz Szon keresztül jön Algériából Spanyolországba a gáz. Ez megnyugtató, de hogyha megfelelő hálózat jön létre, akkor biztosíthatnánk, hogy ez a gáz végezetül Európa északi felébe is eljusson. És ez esetleg olcsóbb, mint az orosz gáz. Vagy fordítva, hogyha az orosz gáz elérni a dél-európai tagállamokat, akkor ezzel az algériai gáz árát csökkenteni lehetne ezzel a versennyel. Tehát nem csak az ellátás biztonsága szempontjából fontos ez, hanem a versenyképesség szempontjából is. Hiszen így csökkenthetjük az energia hordozók árát, hogyha kiépülnek ezek a hálózatok. Nagyon fontos ez, hogy csökkenjen az ára, csökkenjenek az árak, és ilyen módon a versenyképesség növekedjen, és polgáraink eh, összességében jobban éljenek. Rier asszony. Prioritásunk abban áll, abban rejlik egyrészt, hogy a transzeurópai hálózatokat kiépítsük, másrészt az összekapcsolást is elősegítsük az egyes meglévő hálózatok között. Az Európai Unió hat nagy projektet fogadott el a külső és a belső hálózatok kialakítása érdekében. Ezek még egyszer mondom, az energiabiztonság céljait szolgálják. Reméljük, hogy a bizottság idén már megfelelő javaslatokat terjeszt elő azért, hogy a projektek végrehajthatóak legyenek, és természetesen a spanyol elnökség nyomatékkal támogatja majd a bizottságot ebbédi munkájában. Az elnökség ezen felül pedig megállapodást készít elő a szabályozásról. Arról tehát, hogy az energia infrastruktúrába irányuló beruházásokról támogass, tájékoztassák a tanácsot, és remélem, hogy a parlament is egyetért majd a tanács álláspontjával, és így a tanács megfelelő jogszabályokat készíthessen elő. Idén a bizottság egy új energia biztonsági ellátási és infrastruktúrális joganyagot készít elő, és itt a TEN energia szabályozásait is be akarják vonni ebbe. De nagyon fontos a tárolás kérdése is. Október 9-én lépett hatályba az az irányelv, amely minimális nyers olaj tartalékok tárolását szabályozza, Mindenben az az új, hogy az olaj és az olajtermékek koordinációs mechanizmusa is megjelenik ebben a normaszövegben. Ezen felül még mindig az energiaágazatról beszélek, és utána aztán szólok a digitális kérdésekről, tehát próbálom csoportosítani a kérdéseket. Ék asszony az energia hatékonyság kérdéséről beszélt, és valóban mondottam már, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és ez, az egyik legfontosabb energiaforrásunk, amelyel Európában rendelkezünk, az energia takarékosság, az energia hatékonyság. Az elnökség programjában szerepel az Energia 10, Energia 14-ig terjedő időszak ellátása. másrészt az energia hatékonysági terve revíziója az akcióterv, az energia akciótervnek természetesen figyelembe kell vennie, tartalmaznia kell iránymutatásokat, így biztosítva a hatékonyságot. A bizottság egy tervet készített elő erről, és így Spanyolország, vagy pedig a trió partnerek bármelyike Belgium vagy Magyarország is foglalkozhat majd es kulcskérdésekkel. Ezek a kérdések valóban mérvadóak Európa számára. Azután a szabályozási hatóságok ügynökségét magától értetődően támogatjuk, és természetesen jobb pozícióba akarjuk hozni. Szóljunk a szén helyzetéről is. 2010 végén lejár az európai szénrendelet, egy új rendeletet kell éppen ezért kidolgozni. Úgy gondoljuk, hogy azon feltételek, amelyek 2002-ben álltak fenn, mikor a szénrendeletet elfogadtuk, fennállnak, bár árnyalatnyit változtak. A 2002-es rendelet elfogadása óta, mondom, a helyzet nem változott meg jelentősen, éppen ezért esetleg felmerül, hogy a jelenlegi szénrendeletet érdemes volna meghosszabbítani, a meghosszabbítás részleteiről lehetne a tagállamokkal tárgyalni. Európának nem szabad lemondani arról, hogy egy stratégiai széntartalékot fenntartson, és így az ellátás biztonságát is megteremtse. Ék asszony beszélt az ellátás biztonságáról. Nagyon fontos ez a megújuló energiaforrások bekapjaként, támogatásaként hiszen egész addig, amíg jelentős technológiai változás nem történik, vagy pedig az elektroautókat nem tudjuk úgy továbbfejleszteni, hogy még hatékonyabbak legyenek, szükség lesz a backupra, a backupra. Vagy az atomenergia lehet ez, vagy pedig a szén lehet ez, a még egyszer mondom, backup fenntarthatónak kell lennie a rendszernek, még akkor is, hogyha visszásnak tűnik ez a kijelentés, hogy a szénnel teremtsük meg a, a fenntarthatóságot, hiszen a fenntartható energiaforrások kiegészítéseként igenis szükség van a szénre, mint energiahordozóra. Úgy gondoljuk, ezért hogy a szén rendelet meghosszabbítására szükség lesz. Van Bren úr említette az Opel műveket Antwerpenben. Már tagállamként is, és most elnökségként is kihangsúlyoztuk, és ki fogjuk hangsúlyozni, hogy az Opel problémája európai probléma, európai megoldásra van szükség. Ezért mindig a párbeszéd mellett szálltunk síkra az európai tagállamok és a bizottság között azért, hogy európai megoldást találjunk az Opel számára. Az Opel igenis nyereséges lehet az Opelből, a jövőbe mutató projektum válhat, de persze a versenyképességi kritériumokat, az ipari kritériumokat figyelembe kell venni. Nem a nemzeti kritériumokat kell, vagy az egy országot izgató kritériumokat kell előtérbe helyezni. Ezért a spanyol elnökség az Opel probléma európai dimenziója mellett száll síkra. Az Opelnek ugyanakkor versenyképességgé kell válnia, és az átstruktúrálási döntések, a struktúraváltási döntések a nyereségesség és a versenyképesség céljait kell, hogy szolgálják. Azután a Koreával kötött szabadkereskedelmi megállapodásról, kötendő megállapodásról. A spanyol elnökség szoros együttműködésben a parlamenttel és a bizottsággal támogatja a szabadkereskedelmi megállapodás aláírását, feltéve persze, hogy a szerződéseket teljes egészében figyelembe vesszük, és minden eljárás átláthatóan zajlik. Az autóágazatra való kihatásáról. Nos, a 2007. december 10-i parlamenti határozat, állásfoglalás mérvadóit, miszerint, hogy le kell építeni 3-5 év alatt a vámokat, a gépjárművek mérete, illetve űrtartalma alapján, és Korea úgy döntött, elkötelezte magát, hogy leépíti a vámokat, ugyanakkor a biztonsági normáknak ekvivalensen kell alkalmazásra kerülniük. És persze a Korea piachoz való hozzáférését is biztosítani kell. Azután az európai iparpolitikára feltett kérdésről, gyerek, úr kérdezett erre, és utána szólok a Riára asszony is mások által feltett digitális kérdésekről. Nos, tehát az iparpolitika. Mint mondottam, Spanyolország nagyon szívesen folytat le e kérdésekről egy vitát, megvizsgálandó, elemzendő az iparpolitika céljait. A legjobb iparpolitika az az iparpolitika, mely nem is létezik, halljuk gyakran. Nos, ez túlzó kijelentés. Iparpolitikára szükség volt, szükség van, mi több szükség is lesz. Fontos, hogy egy egyre inkább globalizálódó világban, ahol számos kihívással állunk szemben, világosan lássuk, milyen iparpolitikát akarunk követni. Erről egy dokumentumot szeretnénk kidolgozni, a versenyképességi tanács márciusi ülésére készítjük ezt elő. együttműködve a bizottság vállalkozási főigazgatóságával. Mindig az innovációt kell támogatni. Mindig a design minőségét kell figyelme, figyelembe venni, versenyképesnek kell lenni, azért, hogy jobb termékeket állítson elő az ipar, jobb szolgáltatásokkal lépjen fel, és így megőrizzük az európai ipar versenyképességét. A 2020 stratégia, vagy a stratégia 2020 egyik fő pillérének, és ez, ennek kell lennie. Még egyszer mondom, hogy persze a stratégia céljairól majd az Európai Tanács dönt. Azután Rier az asszony a digitális fejlődésről beszélt. Sok nemzeti akadályba ütközik még a digitális közös piac működése. Például a szellemi és szomszédos jogok kérdése problematikus, illetve vannak a szabadalmi jogok, amelyek nemzeti illetékességben és hatáskörben vannak, ugyanakkor célra vezető volna, hogy blanket licenseket, multiterritoriális szabadalmakat lehessen kibocsátani, ugyanakkor a különböző fizetési rendszerek interoperabilitását is biztosítani kell, de természetesen úgy, hogy biztosítjuk a fogyasztók és a vállalkozók adatvédelmét az online tranzakcióknak csupán 7%-a határokon átlépő tranzakció, és ez biztos, hogy biztonsági problémákkal magyarázható, melyekre gyógyírt, mi több megoldást kell találnunk. El kell kerülni azokat az intézkedéseket, amelyek um, korlátozzák, eh, elszigetelik az egyes piacokat. Hogyha például az online vásárlásnál díjakat vetnek ki, mondjuk, hogyha az ember mozi jegyet vesz, és akkor erre még egy extra díjat vetnek ki, akkor persze ezzel nem motiváljuk a rendszert. Badi asszony. A gyermekek információs társadalomhoz való hozzáférésének kérdése nagyon foglalkoztat bennünket. Mire is van szükségünk? Egyrészt a megállapodás módosítására azért, hogy az internetbe vetett bizalom növekedhessék. A gyermekek és a fiatalkorúak szempontjából nagyon fontos, hogy a nem gyermekbarát weboldalakat azonosítani tudjuk. Ezen felül pedig az iskolákban is meg kell tanulni, hogy hogyan szörföljünk biztos, biztonságosan a szülőknek is meg kell ezt tanulniuk, meg kell érteniük. És nagyon fontos, hogy a gyermekekre veszélyes weboldalakat el tudjuk kerülni. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. 11-en kérnek még szót. Megpróbálhatnánk-e, hogy a kérdésekben egy kicsit még jobban, még rövidebbre fogják magukat, hiszen csak egy fél óra időnk van. Kófer úr kapszott. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Sok szeretettel köszöntöm Önök, Önt a zöldek nevében. Ön kritikusan fogalmazott az energiapolitikával kapcsolatban a foszilis energiák területén, és egyik legfontosabb prioritásként egy fenntartható fejlesztési modellt említett. A gyakorlat a spanyol elnökség gyakorlata szerintem azonban ehhez egyáltalán nem passzol. Az első alelnök az ön kormányában, Fernández de la Vega asszony, eh, azt mondtam a spanyol sajtóban, hogy a spanyol elnökség egyik prioritása az, hogy új állami eh, állami széntámogatás mellé állítsák az embereket. Spanyolország támogatja, a spanyol szenet már jelentős mértékben. Nekem az a véleményem, hogy ez nem felel meg a klímáért való felelősségvállalásért és a és a fenntarthatóságnak. Itt protekcionizmus is felmerül, ugyanis a spanyol szél sokkal rosszabb, mint a lengyel, a lengyel eleve drá, ö, olcsóbb is, és a spanyol ö, szenet, spanyol színként azért támogatják, hogy a lengyel szenet kiszorítsák a piacról. Ennek mi a köze az energiabiztonsághoz, az energiaszolidaritáshoz és a fenntarthatósághoz? Ezen a területen kérdezem, hogy ön a spanyol kormány nevében a szolidaritásért és a fenntarthatóságért tett kijelentéseit a gyakorlatban is megvalósítja-e. Másodszor engem az érdekelne, hogy a spanyol elnökség az e-mobilitásban milyen teret szeretne elérni a közlekedésben, és harmadszor a Small Business Act eh, kérdését is felvetette, ezzel kapcsolatban eh, van-e valamilyen konkrét cél, eh, szeretne-e valamilyen konkrét célt ezzel kapcsolatban megemlíteni? Köszönöm szépen. Bobinska asszony következik. Köszönöm szépen, miniszter úr azt kívánom önnek, hogy a programját, a nagyon gazdag és, és ambiciózus programját meg tudja valósítani. Beszélt itt az energiabiztonságról beszélt a gázszállításokról. A Nabucco projekt rendkívül fontos nagyon sok ország számára, amely az energiabiztonságot illeti. Azonban nem halad a projekt, nem halad előre, mert az azerbajdzsáni szállítások nem biztosítottak. Oroszország nyomást gyakorol Azerbajdzsánra, és az ottani gáz forrásokat ellenőrizni akarja. A Nabucco projekt európai kulcsfontosságú projekt. Mit gondol ön, mit gondol Spanyolország erről? Mit terveznek az elnökség alatt, mit, hogyan szeretnék megváltoztatni a helyzetet? Terveznek-e valamilyen intézkedéseket annak érdekében, hogy a Nabucco projekt gyorsabban megvalósuljon? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A rövid kérdés Kavagyó asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr! Szeretnék visszatérni az energia belső piacára. Ahogy említette, ez alapvetően fontos az európai egységes villamoshálózat szempontjából. Vannak konkrét projektek, az ibériai félsziget esetében van egy összekapcsolás Portugália és Spanyolország között, Spanyolország és Franciaország között, ez már megvalósult a villamoshálózat esetében. A második észrevételem az pedig az elektromos autóval kapcsolatos gépkocsikkal. Ez egy megoldás sok le, egyéb lehetséges megoldás mellett, e olyan előnyökkel, ahogyha megvalósul az energia mix olyan energiákkal, amelyek alacsony szénkibocsátásúak. Mert nagyon sok kibocsátással termelünk energiát. az nem annyira érdekes. De vannak ugyanakkor technológiai problémák, nevezetesen az akkumulátor, a feltöltés és így tovább. Fel kellene hívni a figyelmet arra is, hogy mit jelent ez versenyképességi szempontból. Valóban akkor versenyképesek vagyunk Indiával és Kínával, hogyha az elektromos autót vizsgáljuk? Valóban így van ez? Vagy van egy előnyünk más technológiák területén, amik szolgálhatják a villamos gépjárművet is, de nem lehetne valójában előirányozni alternatívaként például a hidrogénmotorok kidolgozását, és ezt is figyelembe fogják-e venni az európai stratégiában. Herr Csimánszki. Köszönöm, Csimánszki úr. Köszönöm szépen. Én is szeretnék itt néhány kérdést felvetni. Az állami szubvenciók a spanyol szén állami támogatása gyakorlatilag az európai piacot torzítja, és ennek nincs, erre nincsen ok. Van-e eh, valamilyen veszély, ami a szén szállítással kapcsolatban felmerül? Megfelel-e ez az európai jognak egyáltalán? Eh, aztán van itt még egy kérdés az elektronikai piaccal kapcsolatban. A 2004-es eh, bővítés óta közép- és kelet-európai ország eh, állampolgárai nagyon sok elektronikus szolgáltatást nem tudnak igénybe venni. Mit tehetünk annak érdekében, hogy az e-piac ugyanazokat az jogokat élvezze? Szondágos képviselő következik. Köszönöm szépen miniszter úr az ambiciózus programjához gratulálok, sok sikert a megvalósításához. Engem egy olyan kérdés érdekel, amelyet már sokszor felvetettek. Önök az, ön az az áram hálózatok, az elektromos áram hálózatok integrációjával, összekapcsolásával kezdte. Ez nagyon érdekes kérdés, és sok mindenkit érdekel. Egy konkrét, rövid kérdésem lenne ezzel kapcsolatban mégpedig a következő, ami az energiahálózatok, akár gáz, akár villamos energiáról van szó, ezek a hálózatok összekapcsolásával kapcsolatban tehát ez nagyon fontos lenne megvalósítani. Még mindig vannak Európában energia szigetek, és gyakran kerül arra sor, hogy nem ruháznak be, mert ezek a beruházások bizonyos területeken már nem, nem eh, megfizetődőek, nem kifizetődőek. De biztos, hogy van többletértékük a szolidaritás szempontjából, a biztonság és a stratégia, bizt, eh, stratégiai jelentőség szempontjából. Ezért eh, kérdezem én, hogy az elnökség támogatja-e az ilyen projektek támog- további finanszírozását? Ódi kollega. Merci, Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm miniszter úr. Két kérdésem lenne, az egyik intézményi, a másik pedig Spanyolország befolyására vonatkozik. Az intézményi kapcsolatokkal kapcsolatban elmondta, hogy önök az első soros elnökség a Lisszaboni szerződés értelmében. Úgy látom, hogy van egy inkoherencia a biztosi tárcák között. Ugye azt mondják, hogy Barroso úr megsokszorozta a tárcákat, miniszterekkel, eddig négy bizottsággal, két biztossal dolgoztunk, két miniszterrel dolgoztunk, tehát reméljük, hogy a tanács is foglalkozik az európai védelmi erőkkel. Nem gondolja, hogy itt lenne az idő, hogy koherenciát hozzunk létre a tagállami miniszterek, a parlamenti bizottság és a biztosok között. Többek között az Európai Parlamenttel is. A Spanyolország kapcsolatban nagyra értékeltem a spanyol miniszterelnök beszédét. Egy dologban azonban kicsit csalódtam, hogy az Európai Unió ambíció illetően milyen céljai lehetnek a spanyol elnökségnek Amerikában, Dél-Amerikában, tehát kivéve az Egyesült Államokat és Kanadát. Ugye az önök kormánya támogatta Barroso elnököt, és a mai beszédében nem nagyon beszélt erről, hogy az iparpolitikában, a turizmus, a kereskedelem területén nincs -e egy olyan befolyás, amit az unió érdekében tudnának felhasználni. Kollégin Thompson. Köszönöm, Thompson képviselő asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok szeretettel köszöntöm a eh, miniszter urat is, és angolul folytatom. Dánul folytatom. Nagyon fontos célokat említett a spanyol elnökség a hatékonyság, energiahatékonyság és energiafenntarthatóság területén. Itt az Európai Unióban itt vannak a 2020-as célok előttünk, ugye a széndiokszid kibocsátás csökkentése, a károsanyag kibocsátás kötelező érvényű csökkentés. Az energiahatékonyság területén azonban nincsenek kötelező érvényű célok. A, tárgyalások során a Dán Parlament, nem a kormány, de a Dán Parlament küldött Barozónak egy levelet, és kérte azt, hogy nem lehet-e az energiahatékonyság területén is öm, kötelező érvényű célokat meghatározni. Annyira jó tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban Dániában. Tényleg csökkenteni tudtuk az energia felhasználást. Kérdezem tehát, hogy nem lehetne-e valamit tenni annak érdekében, hogy ne az legyen az eredmény, hogy egyre több energiát termelünk. Valóban kötelező érvényű célokra van szükség az energiahatékonyság területén, főleg főleg a mostani helyzettel kapcsolatban. Ezért szerettem volna tudni, hogy a spanyol elnökség kész-e arra, hogy kötelező érvényű célokat fogadjunk el az energiahatékonyság területén és az IKT-val kapcsolatban. Szeretnénk ugye befogadóak lenni, de ahogy a helyzet jelen pillanatban kinéz, az információs és kommunikációs technológia területén az internet inkább ex, az exkluzivitást terjeszti, mert nagyon sok ember nem fér hozzá az internethez. Romániában például, Romániában például az embereknek csak 25%-a fér hozzá az internethez. Hogyan tudjuk ezt elterjeszteni, hogyha az embereknek nincsen, nem képesek arra, nincsen megfelelő képzettségük arra, hogy az internetet használják? ugye versenyképesek csak úgy lehetünk, hogyha nagyon fejlettek vagyunk, és sok képességünk van, Balcó úr. Tehát miniszter úr, néhány éve az Eurosporton tartósan ment egy reklám Spanyolországról. Az volt a szlogen, Spain, everything is under the sun. Nos, a bevezetőben az ön energia stratégiája ebben volt összefoglalható. Természetesen törekednünk kell arra, hogy ez a tiszta energiaforrás minél inkább és olcsón alkalmazható legyen. Ön azt mondta, hogy felejtsük el a foszilis energiahordozókat, konfliktus háborút okozott, tényleg miért beszélünk Nabucco, északi áramlat, déli áramlat. De egyelőre, középtávon ez a kiváltás még nem történhet meg. Ellentmondást látok abban, hogy amikor ön energiahatékonyságról beszél Spanyolországban, a 20% atomenergiát akarja kiváltani, nem pedig a szénenergiát. Holott az atomenergia sokkal tisztább a klímahatás szempontjából. Azt kérdezem, mert nincs semlegesség az atomenergia tekintetében. A spanyol elnökség támogatja-e azoknak a forrásoknak a növelését, azaz eurót és pénzt, amivel a nukleáris energia további biztonsága növelhető, illetve a hulladékkezelés javítható. Ez egy konkrét kérdés. Ilyen források eh, növelését támogatja -e, vagy nem? Köszönöm. Háci Makakis kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálok az elektromobilitással kapcsolatos prioritáshoz. Nos, én ehhez hozzászólhattam annak idején jelentéstevőként. A kollégái már akkor is nagyon fontosnak tartották az elektromobilitást, és örülök, hogy ezt ennyire fontosnak tartják azóta is a Kérdezem, hogy a tanács elnöksége ugyanolyan fontosnak tartja-e a standardizálást. Nem tudunk olyan kezdeményezést elfogadni, ami csak Spanyolországban működik. Ugyanolyan egyforma konnektorokra, egyforma standardekre, egy, egyforma öm, felszerelésekre van szükség. Öm, Emellett a kommunikációs ágazatra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, jónak tartom ezt. Az energiapolitikában csak akkor tudunk paradigmaváltást elérni, hogyha az energiahatékonyságot és az információs és kommunikációs technológiát összekötjük. Mindenféle eufória mellett azonban szeretnék utalni arra, hogy nem szabad vakon, az információs technológizálásba befektetnünk. Nem gondolja-e azt, hogy a pénzügyi válság azáltal jött létre, hogy az emberek kivonultak az ellenőrzésből. Gyakorlatilag az ember nem ellenőrizte a gépet. Mindenki visszavonult, és mindenki a számítógépekre hivatkozik. Nem gondolja-e, hogy mindenféle eufória mellett azért óvatosan kellene előrelépni, és továbbra is az ember ellenőrizze a gépet? Köszönöm szépen, Korea Real Campus képviselő következik. Gostamos muito da sua apresentação e... Üdvözlöm, miniszter úr! Nagyon nagy figyelemmel hallgattam előadását. A kérdésem az elektromos gépjárművel kapcsolatos, meglehetősen szimbolikus dologról van szó, amit mondott az önök elnöke, amikor felhívta erre a figyelmünket. Az elektromos gépkocsi, hogy úgy mondjam, két évvel késésben van, ha megnézzük a harmadik szár, országokból származó ugyanilyen gépkocsikat, tehát mindenképpen késésben vagyunk. Az ön ambíciói kizárólag szabályozási jellegűek, és csak ösztönözni akarják az ipart azzal, hogy szabályozzák, hogy és azt szeretnék, hogy mozduljon végre az európai ipar, és hozzon egy új típusú autót, vagy pedig ténylegesen tárgyalni is kívánnak azokkal a központokkal, ahol már van ilyen jellegű technológia, csak hát sajnos ezek sok esetben harmadik országban delokalizáltak. Danke, Herr Kollege Palicic. Köszönöm, Palicic úr. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, e, gerbiamas ministrė, taip pat. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Szeretnék gratulálni ehhez az ambiciózus tervhez, és nagyon sok sikert kívánok e, a végrehajtáshoz. Remélem, hogy sikerül hozzájárulni az energiaszektor versenyképességéhez. Egy másik kérdést szeretnék azonban föltenni. Úgy gondolom, hogy a pénzügyi válságban éppen a kelet-európai országokat érintette leginkább ez a válság. Sok KKV-t be kell zárni, és egyre kevesebb beruházásra kerül sor, és mindez hozzájárul a munkanélküliséghez a munkanélküliség növekedéséhez ezen a területen. Kérdezem, hogy milyen intézkedéseket terveztek annak érdekében, hogy ezt a helyzetet, ezen helyzet ellen fellépjenek, annak érdekében, hogy a legkisebb vállalkozások is esélye, eséllyel induljanak a piacon. Köszönöm szépen, e, ezek voltak a kérdések. Miniszter úr, 15 perce van, és akkor megadom a szót. Tán. intentaremos eh, un ejercicio de eficiencia, no solo en Igyekszem itt is hatékony lenni, nem csak energia hatékonyságra van szükség, hanem idő hatékonyságra is, ezért több kérdést összekapcsolok majd válaszomban. Egyrészt meg szeretném köszönni, hogy eh, e projektet említették az elektromos gépkocsi projektje nem attól a sikeres, hogy a kormányok ezt akarják, még ha minden kormány és a parlament és a bizottság is egyként áll ki az elektromos autó ügye mellett, nem. Az elektromos autó sikerét még az sem biztosítja majd, mert az autó vagy az energiaipar vagy a más ágazatok együttesen akarják a sikerét biztosítani. Nem, az elektromos autó csak akkor válik sikeresé, hogyha az emberek, az állampolgárok igénylik az elektromos autót. Ez kell, hogy legyen a célunk, az tehát, hogy az emberek akarják az elektromos kocsit. Ahhoz, hogy akarhassák, informálni kell őket, hogy milyen előnyökkel jár az elektromos, elektromos gépjármű. Egyrészt az anyagi előnyöket kell kidomborítani, másrészt a saját ország, aztán az Európa, Európa végezetül pedig az egész planéta, az egész világ számára jelentkező előnyöket kell kidomborítani. Kevés olyan ipari projekt van, kevés olyan gazdasági projekt van, ahol ennyi az volna az ember kezében. A nemzetgazdaság, az európai gazdaság, mi több az egész világ javát, javát szolgálja ez, ezeket az ászokat kell kiátszanunk. Ezért tehát az elektromos gépkocsit elérhetővé kell tennünk, és természetesen biztosítani kell, hogy könnyen feltölthetők legyenek az akkumulátorok. Bármilyen környezeti előnnyel járjon is az, energi- az elektromos autó, Kiszámoltuk ezt is, hogy egy szép napon csak elektromos autók járnának Spanyolországban, ez utópia egyelőre, de hogyha ez így volna, és hogyha Hogyha tehát ezt összehasonlítjuk a környezetvédelmi hat, hatással, akkor e, voltak éppen 4,1 milliárd fa elültetésének felelne meg ez a környezetvédelmi előny. Utópia ez, de talán 60-100 év alatt e, valósággá válhat. Hosszú távú projektum ez, amely súlyos kihatással lesz a környezetre, semmilyen ma ismert politikával ezeket a kívánatos környezeti változásokat nem lehet elérni. Az elektromos gépjármű az energiabiztonság tekintetében is jelentős kihatással jár majd, és az ipari fejlesztést is jelentősen befolyásolja, hiszen fel kell tölteni majd az akkumulátorokat, és hogyha Európa az új feltörekvő gazdaságokkal, főleg az Európa-ázsiai gazdaságokkal eh, bírni akarja a versenyt, akkor ebben a terü- ezen a területen is jól kell teljesíteni. Az információs és kommunikációs technológia területén is eh, éllovassá válik az elektroautó projektje. Minél többet olvasunk az elektroautóról, annál jobban tetszik ez nekünk, és annál sürgetőbb, hogy a szavakat tettek ki alakítsuk. Spanyolországban 20 millió gépjármű van. Nos, 7 millió elektromos járművet eh, helyezhetnénk üzembe, anélkül, hogy eh, az elektromos infrastruktúrába bármit befektetnénk, egész egyszerűen éjjeli árammal töltenénk fel ezeket a gépjárműveket. Elegendő volna tehát, hogy a meglévő konnektorba, meglévő áram hálózatba csatlakoztassuk ezeket az autókat, így az éjszakai áramot is fel tudnánk használni, és ez minden polgár számára csökkenteni az áramárát. Nem csak az elektromos autókat használók járnának jobban, hanem mindenki jobban járna, és így csökkenne az ellenkezés az elektromos autók ellen, hiszen így az energia, az elektromos energia kilovattóránkénti ára csökkenne. Hatalmas potenciált látunk itt Európában, és úgy gondolom, hogy technikai területen is előrelépünk, de fennáll a veszély annak, hogy az információ technológiához hasonlatosan elveszítjük vezető szerepünket, tehát cselekedni kell. Beszéltünk már a harmonizáció szükségességéről, nem csak a feltöltési technológia területén, hanem a támogatási politikák harmonizációjának területén is koordinálni kell a különböző ágazatok tevékenységét. Hogyan lehet az energiaipart, az autóipart és a számítástechnikai ipart összekapcsolni, Jelenleg ezen iparágok között nincs is olyan sok kapcsolat, nincs olyan sok kommunikáció, erre pedig szükség van ahhoz, hogy sikerré tegyük az elektromos autót. Vannak persze kockázatok is. Például az ellátás biztonság területén, hiszen jelenleg nincsen lehetőségünk arra, hogy Európában gyártsuk az akkumulátorokat. Ilyen módon tehát ez egy újabb fajta függőséget mutat a külföldtől, de ezekről a témákról mind vitát nyitunk San Sebastianban, ahol egy első dokumentumot is elfogadunk, el szeretnénk fogadni, mely általános iránymutatásokat határoz majd meg, melyeket azután a bizottság részlettel és élettel tölt meg egy bizottsági közleményben, melyet a tanácshoz, a versenyképességi tanácshoz intéz, és ez tovább segíti majd a mi munkánkat. Ami pedig a széne kérdését illeti. Talán félreértettek, hogyha a nemzeti széne ellátásról beszéltem, akkor az európai szénre gondoltam. Az európai szén azt jelenti, hogy Európában jön a szén, ezért nem értem a lengyel meg a spanyol szén egymás elleni kiátszását. Ha azt mondjuk, hogy itteni szén, akkor európai szénre gondolunk. Hiszünk a szénben, bízunk a szénben, és biztos vagyunk benne, hogy az irányelvek jó irányba mutatnak, hiszen mindig az európai szénről van bennük szó, mármint az irányelvekben. Várjuk meg a bizottság javaslatát, lássuk meg, hogy milyen kötelezettséget ró ez nem csak Spanyolországra, hanem minden országra majd. Azért is, hogy a szindioxid tárolásban és eh, előrelépéseket tegyünk, mindenki számára nagyon fontos cél ez. És ezt, ezt egy új rendeletben kell majd szabályozni, ezért még egyszer csak azt mondhatom, hogy várunk a bizottság javaslatára, és ezen az alapon dolgozunk majd tovább. Odi úr beszélt a lehetséges következményekről, Természetesen a különböző minisztériumok, illetve a különböző tanácsi formációk között kommunikációra van szükség, de hát nehéz mindent harmonizálni minden tagállam között. Persze, hogy ez hatékonyabbá tenné munkát, de ez nem nagyon reális. Éppen ezért vannak bizonyos átfedések az egyes miniszteri tárcák felelősségi köre között, és ezért előfordulhat, hogy egyes országokban kettő vagy három minisztérium foglalkozik-e kérdés a Spanyolországban az energia, telekommunikációs, turizmus és kereskedelmi minisztérium mind egy házban van. Ezek az ágazatok mindegy minisztériumban kerültek egységesítésre. Nem hiszem, hogy az egyes tagállami struktúrákat befolyásolni tudjuk, de fontos, hogy együttműködjünk, és a dialógus nagyon fontos, teljesen mindegy, hogyan épülnek fel az egyes minisztériumok folytatni kell a párbeszédet. Kaváljó eh, eh, képviselő, nem tudom, hogy mennyi időnk maradt hátra. Amit az ibériai piacról mondott, mi nagyon elégedettek vagyunk az ibériai piac működésével. Ez egy egységes piac, komolyan harmonizáltuk a szabályozási területet is és az ibériai félsziget ként persze felmerül az konténes egyéb részeivel való összeköttetés problémája Franciaországon keresztül. Mint bizonyal tudják, egy új áramvezetéket építettünk ki Franciaországon keresztül, és itt hálásak vagyunk Monti biztos támogatásáért, illetve a francia támogatásért. Ez az első kapcsolat, amelyet a frankó idő óta kiépítettünk és ez Spanyolország és Portugália összekapcsolását segíti elő. 3%-os volt idáig az összekapcsolás, most 6%-os. Ezeket a kapcsolatokat tovább ki kell építeni. Ezért összességében amellett vagyunk, hogy ezen áramvezetékeket az egyes tagállamok között kiépítsük, és létrejöjjön egy európai árampiac és ilyen módon az ágazataink versenyképességét is javítsuk, és hozzájáruljunk a fogyasztók, azaz a polgárok jól létéhez. Ami pedig a Portugáliával való kapcsolatokat illeti, újabb vezetékek kiépítését tervezük, hosszabb ideje azt tervezük, hogy 2014-re ezek kiépülnek. A gáz ellátás területén pedig Észak-Spanyolország számára építünk egy új vezetéket. Nos, az időm lejárt, de még a Nabukkó kérdését felvetették. A Nabukkó célja az, hogy a jelenlegi ellátási útvonalakat és forrásokat diverzifikáljuk, az új gáz vezeték, új gáz koridor lesz biztonságosabb gázellátással, ezért az elnökség a nabukku ügyét támogatni fogja. Aztán az információs és kommunikációs technológia kérdésével is röviden foglalkozom. Ezek a hálózatok egymással összekapcsolódó hálózatok. Simanski képviselő felvetette, hogy egy-két kelet-európai ország nem rendelkezik az össz hálózathoz való csatlakozásához, miközben mondom én, az internet egy globális struktúra és a hozzáférést egyre nehezebb korlátozni. Igyekszünk tehát a digitális belső piacot elérni, ahogyan Tom asszony is beszélt erről. A polgárok joga a szolgáltatásokhoz való univerzális hozzáférés, a széles a széles eh, hálózatok, az egy megabit per másodperc eh, sávszélességű hálózatok 2011-től Spanyolországban rendelkezésre állnak. Úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan javaslat, amelyről vitát kell folytatni, fontos eszköz ez. És ennek is meg kell jelennie a granadai stratégiában. Azután az energiahatékonyság kvantitatív céljairól szólnék. Nagyon nehéz meghatározni ezeket a célokat, Tomzon asszony, mert a kiinduló helyzet az egyes országokban nagyon különböző. Mindezonáltal az energia szolgáltató cégeket támogathatjuk abban, hogy hatékonyabban gazdálkodjanak. Nagyon fontos ez, hiszen ez az egész ágazat számára motiváló hatással lesz, Igaz ez mondjuk az építőiparra, amely nagy nehézségekkel küzdik, és így talán az építőipar is fenntarthatóbbá válik. Az energia szolgáltatásokban azt láttuk, hogy az USA-ban ez nagy siker volt, és hogyha ezt hangsúlyozzuk, akkor minden bizonyal nagy előrelépéseket tehetünk, és Európában is így járhatunk el. Ami a kvantitatív célokat illeti. Minden javaslatot nagy érdeklődéssel fogunk megvitatni, de ez nagyon nehéz, mert eh, az kiinduló helyzet az egyes országok között nagyon különbözik. Meg kell győznünk a közigazgatásokat és az állampolgárokat, hiszen a közigazgatás is nagy energiafogyasztó, hogy nagy megtakarítási lehetőség mutatkozik az energiagazdálkodás területén. Az energia megtakarítás a jövő legjobb energiaforrása, ezért tehát európai soros elnökségünkben az energiahatékonyságot nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk neki. Köszönöm szépen, elnök úr, remélem, hogy sikerült betartanom az időt, köszönöm szépen a kérdéseket, köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Én is köszönöm azt is, hogy segített, hogy betartsuk az időt. Biztos vagyok benne, miniszter úr, hogy nem utoljára látjuk egymást ebben a körben. Egy-két projektet biztos, hogy jó eredményre segítünk majd vinni. Mind önnek, mind a spanyol elnökségnek minden jót kívánok, és köszönöm szépen az együttműködést.